Und ähm, ich muss jetzt mal schauen, wo hier, wer hier nacheinander das Wort bekommt. Der Kollege Pirinski. Pirinski egy, The... Köszönöm, elnök asszony. Azért kezdeményeztük ezt a meghallgatást, mert az Európai Bizottság kezdeményezési joga a mostani jogszabályok szerint, és különösen az 58-as cikke szerint a vonatkozó szabálynak, mi szerint az Európai Bizottság rendelkezés álló források és kezdeményezések arra alkalmazandók, hogy technikai támogatást nyújtsanak a tagállamnak, hogy kapacitások okosan használják fel a strukturális beruházási alapokat, okosabb szorzítással, és az előcsatlakozási alapokat is így tudják felhasználni a vonatkozó országok. Az Európai Unió pénzügyi érdekének megfelelően, illetve a bizottsági költségvetés mentesítése során az Európai Parlament kérte a bizottságot, hogy több technikai segítségnyújtást adjon a tagállamoknak és segíts elő a legjobb gyakorlatok cseréjét az EU alapok jobb végrehajtása érdekében. A szembevőszék éves és különleges jelentéseiben több ajánlás is megfogalmazott ez irányban. Ezzel összefüggésben a meghallgatás kell, hogy lehetőséget adjon a stakeholderek számára, hogy kifejezzék véleményüket az Európai Bizottság ezen kötelezettségének végrehajtása tárgyában, és arról véleményt alkossanak, sikerült -e ez. És a bizottság is véleményt alkothat mindenről. A meghallgatás szíme lefedi a fő céljait ennek a témának, az nevetesen, hogy meghatározzuk azokat a problémákat, amelyek a különféle tagállamokban fennállnak, az abszorpciós kapacitás tekintetében, másodszorban pedig, hogy megoldásokat körvonalazzon az Európai Bizottság szerepkörét illetően, abban, hogyan segítheti a tagállamokat és az előcsatlakozási országokat, hogy korrekt módon használják fel az EU alapokat. Ö, kollégák, elnök hogy minden okunk megvan arra, hogy nagyon komolyan megvizsgáljuk e témaköröket, Tekintettel arra, hogy a kohéziós politika végrehajtása ebben a programidőszakban elakadni látszik. És komoly aggályokat is okoz ez. Ez év közepétől a strukturális befektető alapokban elhatározott összegek EU szinten 27,7%-on állnak, az elköntött összegek pedig csak, csak, csak 3%-on. Összevetve az előző programidőszak hasonló adatóival, 2009-ben, akkori harmadik évben nagyon más volt a helyzet. 40,5 volt az eldöntött összegek arányos 12,6%-ot hívtak már le. Két-háromszoros tehát a különbség. Az előző időszakban két-háromszor annyit kötöttek le, illetve költöttek el, mint most. Pont fordítva kéne legyen logikailag a helyzet. Ami pedig az elköltött összegeket illeti a tagállamok körében vannak csúcs teljesítők, mint Litvánia, Görögország és Portugália, amelyek 7-8 százalékot kötöttek el, még Osztrá, Ausztria, Írország és Románia 1 százalék alatt vannak. A végrehajtás aránya szemben az előrejelzésekkel az adott évekre vonatkozóan összevetve 2016-ban csak 46%-a volt a tényleges igényeknek bevezett került bevezetésre az előrejelzékhez képest, és a legalacsonyabbak Hollandia, Románia, Oratország esetében az arányok, a legmagasabbak Svédország 194%-kal, meg Finnország és Lengyelország. Nem akarom most taglalni az esetleges okokat. Mindenkinek megvan a maga e, véleménye ezen okokról. Több alkalommal felmerültek ezek a számbevőszék különleges jelentéseiben is, meg egyéb más formátumokban és helyeken. Nem az én feladatom ezeket most összegezni, inkább a hozzászólásokból fogjuk ezeket talán jobban átlátni. Arra azonban egy dologra azonban felhívnám a figyelmüket egy központi fontosságú meglátásra amely szerintem meg komoly figyelmet érdemel. Volt egy Európai Bizottsági Kommuniké 2014 márciusában még az előző bizottság részéről, amely nagyon ö, ijesztő konklúziókat tartalmazott. Az a 2008-ig a válságig tartó időszakban a végrehajtás javítása megfordult az alapok végrehajtására vonatkozóan. A reflexiós dokumentumban és az Európai Unió szociális dimenziójának vonatkozásában, amit az Európai Bizottság néhány hónappal ezelőtt terjesztett be, hasonlóképpen lehet, hogy a mostani időszakban még mindig ugyanezek az, a meglehetősen aggasztó meglátások érvényesek a kohéziós politikára, hogy nem igen lendül az be, hanem inkább a tovább korábbi nem kielégítő állapotában van. Sőt, egyes esetekben nagyon fontos indikátorok mérésében, inkább úgymond dehokkihúzió van, azaz nem, hogy ö, csökkenne a különbségek aránya, hanem növekszik. Ott. Köszönöm szépen. Valóban jó ö, okunk van arra, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és nagyon köszönöm a fáradozásukat, és szeretném is rögtön az Európai Számbevőszégnek megadni a szót. Nagyon örülök, hogy itt vannak körünkben, és néha ugyanis máshogy történnek a dolgok, mint hogy azt mi tervezzük a programban, de az öné a szó, Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell vallanom, hogy az Európai Számbevőszék most dolgozik egy különleges jelentésen, az, hogy hogyan tudják felhasználni az alapokat. És remélhetőleg ezt a jelentést február végén fogjuk majd kiadni, tehát 2018-ban. Most nem tudok tájékoztatni a következtetéseinkről, sem az ajánlásokról, csak a magam részéről ismertethetek néhány gondolatot. A fő eredményei a jelentésünknek az, hogy már 2000, 2000 óta megláttuk, hogy vannak problémák a, az alapoknak a felhasználásával. Ez a programoz, programozási időszak elején lassan kellett, és a lezárásokkal kapcsolatos tanulságokban is láthatják, hogy mi a probléma. A felvételnek a mintája a bővítés után sem változott. Körülbelül 30% az alapoknak azután lett kifizetve, hogy vége volt a programozási időszaknak, és a 2013-as programozási időszakban a vállalások két vagy három eh, név éven belül kellett, hogy el legyenek költve, tehát az M plusz két eh, szabály. Az M plusz kettő szabálynak nem volt hatása a felhasználási mintára a programozási időszak után. Itt láthatják az ábrán, hogy a az RDF felhasználati minta, az nem változott a különböző időszakok között. Tulajdonképpen lassan kezdődnek a kifizetések, mindkét időszakban ezt látjuk, és annak ellenére, hogy a jogszabályok változtak a két szabály között, az elköltéseknek a mintája ugyanaz marad. Ugyanakkor a tagállamok között különbségek vannak a, e, között a minta között, és ez az európai szociális alapra is épp úgy alkalmazható, mint a regionális fejlesztési alapra. Láthatjuk ezt is ezen az ábrán. A regionális alap felhasználása 2000-től 2006-ig szembeállítva a 2007-2013-as időszakra, azt jelenti, hogy a vállalások az 7 évre szólnak, és 7 év után csak 70%-a volt az erre szánt alapoknak felhasználva. Körülbelül 10 évbe telik, hogy a, ez erre szánt pénzeket felhasználják. Ugyanez a szociális alapra is alkalmazható, tehát az országok és az időszakok között mások, és láthatjuk ezt is ezen az ábrán. A mielőtt bevezették volna az N plusz 2 szabályt, tehát 2000 és 2006 között, a kifizetések a programozási időszak után még több évvel is tartottak. Az N plusz 2-t 2013-as eh, időszakra vezették be, amely alatt még elkölthették ezeket a eh, pántikázott összegeket. A 2000-2006-os időszakra a eh, kifizetései egészen 2016-ig tartottak. Nézzük, milyen következtetéseket lehet levonni ebből. Először az, a bizottság a szabályozási keretet és a műveleti programokat túl késen fogadta el. Ennek nagyon nagy hatása van a kapacitásokra, és az ECAS lezárásnál is ezt figyelembe kell venni. A források a tagállamokban a lezárási eh, erőfeszítések és az új eh, programozási periódusra való eh, felkészítés idejében történnek. A bizottság és a tagállamok túl későn vette észre ezt az alacsony felvételi rátát. Először a tagállamok szintjén látták ezt, vagy pedig, lehet, pedig lehetett volna ezeket korábban is észrevenni. Annak ellenére, hogy a végrehajtási jelentésekben jelezték ezeket, de ezek nem előzték meg a problémákat. Végül pedig a bizottság által javasolt sok intézkedés, amelyeket a tagállamok alkalmaztak az abszorpció felvételére, a teljesítményre kevésbé figyeltek. Voltak a tagállamokban kezdeményezések, amelyek sikeresek voltak a felhasználási ráta javítására. És a tagállamok a jogszabályokban is gondoskodtak erről. Mindezek a 2014-2016-os 20-as időszakban is problémákat jelenthetnek a, nagyon fontos az intervenciós munkának a felülvizsgálata. Nagyon sokszor hasznos, hogyha az alapokat újraosztják, amelyeket a stratégiai célkitűzésekhez kapcsolódhatnak az operatív programokban a tagállamok számára nézzük akkor most, hogy a, felvételre, a felhasználásra való koncentrálás, az nem helyettesíti az, hogy megfeleljenek a szabályoknak, és megfelelő irányítás legyen. Nézzük akkor az ajánlásainkat a bizottságnak, a jogalkotási keretet, ahol arra kellene felhasználni, hogy a programozási időszakok átfedését megszüntessék. A bizottságnak rendszeresen jelenteni kellene és ellenőrözni a programokat azért, hogy időben tudják a korrekciókat megtenni. Egy új programozási időszakot 2022-ben kezdhetnék meg és 2022-ben lenne a lezárás, ez lenne egy megoldás. Ezen kívül a bizottságnak a, ki, el kellene kerülnie, hogy a programozási időszak után, jelenleg ez két év, különleges esetekben három év, ezt is meg kellene oldani. Ezen kívül rendszeresen kellene ellenőriznie és, és jelentenie, és a tagállamoknak igazít, ki kellene igazítani a jelentéseket, és előre kellene látni a problémákat hiszen ezek a, túlmutatnak a végrehajtási jelentéseken. Kellene olyan munkacsoportokat is kialakítani, amelyek egy nagyobb stratégiának részei, hiszen nagyon sok probléma a tagállamok adminisztratív kapacitásához kap, kapcsolódnak, és ezért nagyon fontos, hogy a tagállamoknak a kapacitását megerősítsék a strukturális alapok kezelésében. A bizottságnak célkitűzéseket és mutató mutatókat kellene megállapítani, annak megfelelően, hogy milyen az intervenciós logika a műveleti eh, programok eh, esetén és fontos, hogy a, az intervenciós logikát felülvizsgálják a bizottságnak. Az adatok közé csak azokat az összkezeket kellene felvennie, amelyeket már valóban kifizettek és a, amit nem, kezd, eh, nem költöttek el, azokat kellene jelenteni ezek az intézkedések a problémákat megoldanák. Ezt a problémát már kezelte az új programozási időszak, ugyanis az alapkezelőknek a fizetése is ettől függ. Ennyi lenne a megjegyzésünk a jelentéshez. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen Dréten és már nagyon örülünk a beszámolónak is, mert hiszen alig tudom elképzelni, hogy mi minden lehet benne, de akkor most a regionális igazgatóságnak kellene szót kapnia, de ők még nem érkeztek meg, vagy de valaki már megérkezett, aki a regionális igazgatóság nevében szeretne beszélni, mert a ö, helyettes főigazgató, ha jól látom, ö, akkor akcióba lép parancsoljon. Azon, ja. Naja, ich war schon bereit, mir Sorgen um sie zu machen. Igen, már kezdtem aggódni önért. Őszintén szólva. Rendben, akkor örülök, hogy itt van, és kérem, hogy amint el tudja kezdeni a beszámolóját, akkor kezdje is előni a szót. Tessék. Ah, good afternoon, and sorry to be late. Jó napot, elnézést, hogy késtem Szerintem Brüsszelnek kéne jelentkezni az innovatív cselekvéseket, mobilitás innovatív cselekvés támogatásért, meg a biztonságot is javítani lehetne, biztonság elnőzés, mert 10 percbe került, hogy bejussak, mint bizottsági tisztviselő. Nos, ez a meghallgatás a 2007-től 13-ig tartó időszakra vonatkozóan azért fontos, mert tényleg vizsgálja az Európai Bizottság, különben az egyes főigazgatóságok, most zárjuk le a programokat. Láttuk az árási jelentéseket a tagállamok részéről, március vége volt a hat, határideje, öt hónap kell a bizottságnak, hogy ellenőrizze ezeket, annyi mindent kell megnézni, hogy idő kell majd ehhez. De annyit már elmondhatok, hogy Gibraltar volt az első programzáró, több mint 20 meglátásunk van már, amelyeket kiküldtünk a tagállamoknak a zárások alapján. Tehát mennyi kell a, a teljes értékeléshez. Mindemellett az ex post értékelés és folyik alap és az ERFA végrehajtását illetően örömmel jelentjük, hogy jó a megtérülés, minden euró, befektetett euró kb. 3 eurót megtérülést hozott. Szerintem ez jó arány. Az is igaz, hogy a 2007-től 13 tartó időszakban minden régió és tagállam lát, hasznát látta az alapoknak. 4,5%-ára rúg ez a GDP-nek a kohéziós országokban. és még ott is, ahol csak 0,5% ez, ott is jelentős hatástnak érzékelhető a gazdasági növekedésre. Jól tudják, hogy ebben az időszakban az EU és az európai régiók nagyon mély válságon mentek át, úgyhogy úgy gondoljuk, az alapok támogatása nélkül még jobban megszenvedték volna ezek a hatásokat. Az előzetes elemzések az árási jelentésekből azt mutatják, és persze még nem véglegesek, hogy majdnem 400 ezer KKV kapott támogatást, és ebből 120 ezer induló vállalkozás volt. Új munkahelyeket lehet létre, amelyek a válság hatásai ellenhatnak. Aztán más vállalattípusokat is támogattunk, a kutatás innováció támogatásával, új technológiák bevezetésével a piacra. Az is elmondható, hogy 1,2 millió munkahely jött létre közvetlen hatásként, ám a nettó szám alapján összesen ez 3 millió munkahely lehet összesen. Az alapok nagyon fontos szűk, fejlesztési szűk keresztmetszeteket tudtak kezelni közös infrastruktúrában a TNT hálózatoknak, meg ezen összekapcsolását tudtuk támogatni. 6000 kilométernyi közút épült meg, és elkezdtük a városi mobilitást támogatását, amire én is utaltam Brüsszel kapcsán, már hogy ráférne, nagyon sok metróvonal, hévvonal és városokat, agglomerációkat összekapcsoló vasút épült. A kohéziós alapok különösen fontosak, az állampolgárok számára fontos beruházásokban, ivóvízellátás témájában, vagy a szennyvíz tisztításban, amely szintén rang, a rangsor elején állt ebben az időszakban. A digitális Európa tekintetében 15 millió európai látta előnyét az új szélessávú hálózatokban való hozzáférésnek. Mint mondottam, csak az árási folyamat végén tudunk eh, egy, egy igazi értékelést adni, ez csak egy be, előzetes, valószínűleg októberben lesznek pontosabb adataink. Azt még el akartam, hozzá akartam tenni, ugye a cím az, hogy milyen tanulságok vonhatóak le. Hát a 2014-20-ig tartó időszak tanulságait illetően nagyon sok dolgot már az előző időszakból beépítettünk, a számbevőszék teljesítmény auditjai alapján volt, aztán voltak a parlamentben is, meg eszmecserét, meg a tagállamokban is. A különösen új elemek, amelyek szerintünk hozzájárulnak majd, és már most hozzájárulnak a jobb alaphasznosuláshoz, az ex ante kondicionálás érvényesülése, hiszen a stratégiai célokhoz kell igazítani a beruházásokat, és a konkrét példák mutatják, mutatniuk kell, hogy a fejlesztési tervbe illeszkednek ezek a cselekvések. Különféle, különféle ex ante kondíciók vannak, egyik, ezek egyik horizontálisak, mások viszont ágazati jellegűek. Még a közlekedésben is látható, hogy nagyon sok tagállamban nincs igazi átfogó terv, most már ezt megköveteljük, és nagyon jó és fontos vívmány az, hogy azért okos specializációs stratégia a kutatás innováció tekintetében megvalósul. Most jöttünk vissza Helsinki-ből, ahol vizsgáltuk az eredményeket és a bizonyítékokat arra, meg arra mutatnak, hogy azok az országok és lemaradó régiók, ahol igazi bajok vannak a végrehajtással, a kutatási és innovációs tengely mentén, most hogy okos specializáció mentén tudják célozni a beruházásokat, javult a helyzet, és a stakeholderekkel való párbeszéd is javult, ez is nagyon jó az alulról felfelől építkezésben a smart specializésben. Még ennél is érdekesebb volt számomra, hogy azokban a régiókban, ahol előadást tartottunk, a Bécs körüli régióban, bemutattuk ezeket a lehetőségeket, most azonban közösen írtak egy okos specializációs stratégiát, és komoly partnernek bizonyultak ezek a korábban nem maradó régiók, vagy nem jól szereplő régiók. Jó munka folyik, tehát az első alkalom az is eh, teljesítményi keretet nagyon világosan meghatároztuk, és megpróbáltuk pontos indikátorok alapján az output eredményeket mérni, és a hatásokat. Volt itt egy vita már a parlamentben mm, ennek a témájában, Persze nem tökéletes a teljesítménykeret, és még korzsítanénk az indikátorokat összeigazítani az alapok között, meg azt is biztosítani, hogy a programban levő célok ne változzanak menet közben, és ezen dolgozzunk. Közelről figyelmel kísérjük monitorunkkal azt, hogy ezek a teljesítménykeretek miképpen haladnak előre. Hogy ne is említsem ezen túl a teljesítménytartalékokat, amelyeket aztán később lehet felosztani. Még azt is meg akartam említeni, hogy először sikerült közvetlenül a városokkal foglalkozni. Ez egy korábbi nagy igény volt. 5% az RFA-nak a fenntartó feletti stratégiákat megvalósító városokba megy. Az RTI tekintetében funkcionális területeket határoztak meg. Szeptemberben hoztuk létre az első tanulmányunkat az abszorpcióról, és ott láttuk, hogy bár egyrészt ez 2014-re halasztotta el az indítást, mert új koncepció volt, ugyanakkor viszont Európában nagyon jól fogadták, mert a területeket nagyobb integráció, nagyobb együttműködés felé szorítja, és holisztikus tervezést segít elő. Helsinki is megköszönte, mert mondták, hogy korábban ide-oda beruháztak, de most már holisztikus módon kezelik a problémákat és a potenciálokat, és integrált módszertanban igyekeznek megoldásokat találni. Ebben az időszakban, 2011-ben igaz az, hogy az abszorpciós előrejelzések ebben az évben nem olyan jók, mint vártuk, de ugyanakkor az is látható, hogy az, a cselekvések, a műveletek kiválasztása szélesebb körű, mint korábban volt. 180 milliárd már beruházásra került helyben. Ezen új feltételrendszereknek megfelelően, amelyek, mint mondottam, nagyon fontosak abban, hogy célzottabbak legyenek a beruházások. Azt is megtanultuk még a az előző időszakban, hogy a bizottság nagyon sok tagállammal és régióval közelről kell együttműködjön, hogy lássuk, mik azok a problémák, amelyek a iránymutatások félreértelmezéséből adódnak, és már az előző időszak végén igyekeztünk ebben segítséget nyújtani, és az is igaz, hogy kétszer húszig ez irányban szeretnénk tovább dolgozni a jobb végrehajtás érdekében, az együtt, együttműködő a tagállamokkal, most jöttem vissza Bukarestből, örömmel látom Mikálát. együtt terveztük meg azt a cselekvési tervet, amely végrehajtásra kerül majd, kerül majd azért, hogy az abszorpciós szűk keresztmetszeteket feloldjuk, hasonló munka folyik Horvátországgal is, ez az ország, ahol nagyon nagy pénzek állnak rendelkezésre, különösen a lemaradó régiókkal szeretnénk együttműködni. Pilot projektek vannak Lengyelországban, például az okos specializáció programjait a valósághoz akarjuk kapcsolni, a projektkiválasztásban megcélozva ezeket a régiókat, csak úgy, mint Romániában. És ezen túl most már van egy különleges monitoring rendszerünk ebben a főigazgatóságban, ahol megvizsgáljuk az éves végrehajtás jelentéseket, és elemzéseket készítünk amelyekben meghatározzuk azokat a programokat, amelyek kritikus vagy gyenge állapotban vannak, és ezeket a programokat igyekszünk a irányító hatóságokkal kis cselekvési tervekben javítani, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a végrehajtás javuljon, és a minősége különösen. Az átláthatóságot is főelvétettük, nem akarunk újra mutogatni, de Fontos, hogy használjuk ezt az eszközt a monitoring bizottságokban is, az éves üléseken, hogy megmutassuk, mely programok maradtak leginkább, és melyek haladnak jobban, hogy ebbe egymástól is tanuljanak, és végül. Most, hogy a kijelölés gyakorlatilag lezárul, a következő időszakra visszük ezt majd át, mert a feltételrendszer része, ez egy új rendszer, ahol a tagállam felelősségével vált ez, és megpróbáltuk a technikai segítséget úgy tervezni, hogy a konkrét célokra irányuljon, úgynevezett peer-to-peer rendszerben, ahol a tényleges igényeket tényleges szakértők köz kapcsoljuk, akik tudják, hogy miről is van szó. Nagyon sokat azt, azt a Kompasz révén az Európai Beruházási Bankra, és persze majd visszajövünk, visszatérünk erre a témára később. Most a Jaspers, amely nem csak a fő projektben segíti a tagállamokat, hanem más projektekben is, igyekszünk tripartit találkozókat szervezni a bizottság, a JASPEC és tagállamok részvételével. Csak együttműködve tudunk eredményeket elérni, de abba hagyom, mielőtt elvezik tőlem a szót. Ja, danke schön. Ja, ich war versucht, in... Köszönöm szépen, valóban el akartam venni öntől a mikrofont, mert az volt a véleményem, hogy ő nem igazán a felvételi problémákról beszélt, hanem inkább a strukturális alapokra tért ki, amit hát nyilván lehet arról is beszélni, de mi inkább az eszközök ö, szeretnénk beszélni, és ezért azt gondolom, hogy például Románia az egyik nagyon problémás jelölt ezen a területen, hiszen a számbevőszék részéről hallottuk, hogy 2000 óta visszük magunk előtt ezt a, toljuk ezt a problémát, ugyanolyan méretben egyébként, mind ezek alatt az évek alatt. Tehát látjuk, hogy a statisztikákból kiderül a számbevőszék részéről ez a probléma, tehát nem hiszem, hogy ezt a problémát administratív intézkedésekkel meg lehetett magyarázni megfelelően. Hallottuk a számvevőszék rendkívüli jelentéseiből is azt, hogy ami a források felhasználását illeti, hogy az ember nagyon elgondolkozott ezeken a dolgokon, és a különböző útépítések, kikötőépítések és egyéb dolgokra, víziutakra gondolva. Tehát ezért azt gondolom, hogy komolyan kellene foglalkozunk azzal a témával, hogy a regionális főigazgatóságnak mi a tényleges véleménye arra nézve, hogy ezt az eszköz adszorciós problémát meg tudjuk oldani a jövőben. Én azt gondolom, hogy itt egy rendszer szempontú problémával állunk szemben, és ezért azt javaslom, hogy azzal a kérdéssel kellene foglalkozunk, hogyha elmegyünk a konkrét országokba, megnézzük a konkrét projekteket, akkor az a véleményünk, hogy néhány régióban túl sok pénz folyik a regionális alapokból. Tehát vannak olyan régiók, akiknek már nem is jut eszükbe, hogy mit tudnának belőle csinálni. Mások meg gyakorlatilag próbálkoznak pénzeket szerezni, és hát ezek a források, ezek akkor néha gyakorlatilag felhasználás támogatás nélkül maradnak. Én nem akarok előre tolakodni a jelentéstevőnek, szeretném ezért először megadni a szót. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most jobb hozzászólnom, vagy pedig inkább a végén, a program végén. A kérdések. Én is úgy éreztem, hogy Popenz úr talán nem egészen világosan fogalmazta meg, vagy értette meg, hogy mi a témája ennek a meghallgatásnak. Mert először is a, ugyanis a vázlatban e, sehol sem szerepel az, hogy csak a 2007-2013-as időszakra vonatkozik maga is említette a nyílt adatokat, amelyek a jelenlegi programozási időszaknak az adatait használja fel. És nyilvánvalóan nem szerencsés, hogy nem lehetett itt korábban, illetve mielőtt megérkezett volna, hiszen én pontosan azt a megjegyzést próbáltam megtenni, hogy ebben a programozási időszakban az elköltött alapoknak a százaléka három, háromszor kevesebb, mint az előző időszakban. Saját maga is mondta az előadása elején, nagyon gyors bevezetője elején, érintette az, hogy a bizottság saját maga is csalódott volt valamennyire Eh, ha jól emlékszem a szavaira, tehát azzal, hogy a felhasználás hogy, eh, hogyan történt. De aztán, amit mondott, abból úgy tűnt, hogy tulajdonképpen az bizottság eléggé meg van elégedve, méghozzá nagyon is meg van elégedve. Eh, tehát minden úgy ment, ahogy kellett volna. Tehát akkor a, végül is az átfogó kérdés az az, hogy ez most egy inkább egy ilyen e, PR e, e, cselekvés, vagy pedig tényleg nem, nem látják ennek a rendszerbeli hibának a mélységét. Ez egy általános kérdés, nem hiszem, hogy részletekbe kellene mennünk, és természetesen azt javasolnám, hogy a, a számvevőszék részén részéről az előadó megossza a diáit Popens úrral, hiszen érdekes megfigyelések és ajánlások voltak benne, ami azt jelezi, hogy a, a felhasználást illetően nagyon sok mindenről el kellene gondolkodni a bizottságnak. Tehát elnök asszony, tudatában kell lenni, hogy a felhasználása az nem csak a bizottságra, hanem a tagállamokra is vonatkozik, tehát nyilvánvalóan aktív kapcsolatra van szükség. Popens úrnak az utolsó megjegyzéseiben az is vált, hogy a bizottság nem csak tudatosságot jelzett, hanem a beváltott, bevált gyakorlatokat is, amiket fel lehetne használni. És szerintem nagyon sok is a bizottságnak a között kötelezettsége az 58-as cikk alapján aktívan kellene a tagállamokkal a programok, a cselekvések során együttműködnie. De úgy tűnik, hogy a felhasználás nem azon a szinten van, mint ahogy kellene most lennie. Nagyon köszönöm. Most úgy látom, hogy ebben a szakaszban senki nem szeretne hozzászólni. Akkor Gréten és Popenz urakat kérem, hogy reagáljanak. Gréten úrral szeretném kezdeni a sort, és aztán utána a Popenz úr. Igen, látom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 következő MFR tárgyalásai, a Brexit tárgyalások előttünk állnak, hát ez egy olyan téma, ami történelmileg is azért mindig a források felvételével foglalkozik, tehát ezek összefüggő kérdések, és függenek egymástól ezek a kérdéskörök, tehát a, itt a különböző társfinanszírozások is szerepet játszanak, tehát hogy a, az, a közösségi forrásokat mint egy ilyen víztartalékként is lehet kezelni, ami gyakorlatilag makroökonómiai feltételekkel is összefügg. Tehát egészen addig, amíg a számvevőszék vizsgálata nem zárult le, ezért kérném Popens urat, aki szintén belefolyt ezekbe a tárgyalásokba, hogy most 2017-ben a tagállamok forrás felvétele felhasználása továbbra is ciklikusan alakul, illetve hogy tehát a megmaradt források, amelyek nem kerülnek felhasználásra, azok gyakorlatilag a későbbi mint egy víztartaléként bekerülnek? ezen a kérdésem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, az Gréten úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és valóban fején találta a szöget, és egyébként osztom a véleményét. Itt sokszor a szükségleteket nem elemezzük, és néha túl sok pénz is jut egyes régiókra, mert néhányan azt sem tudják régiók, hogy milyen észszerű dolgot tudnának egyáltalán kezdeni ezekkel a rendelkezésükre bocsátott pénzekkel. Tehát a következő periódusra nézve el kellene gondolkodni azon, hogy ezzel a problémával hogyan akarunk eljárni. Legyünk bátrak, igaz? Ugye, mondja az elnök asszony, akkor Popánc úr, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket. Először is láthatjuk a kétoldalú tárgyalásokat, amelyek a bizottság jó megközelítését dicsérte. Ahogy Gréten úr is említette a, szükségletek elemzése során. Két évvel ezelőtt kezdeztük öt, mielőtt a testület ezt jóvá hagyta volna, tehát mi készen állunk a, erre az időszakra, ahogy előre is láttuk. És épp azért már a kezdetettől fogyva így gondoltunk, és köszönöm, hogy a veszék ezt elismerte, és azt is, hogy az oly programozási időszaknak, amely ugyan nem tökéletesek, de új elemei vannak. Ez lassabb időszak, mint a korábbi. Nem azért, mert nem jól tárgyaltunk, hiszen nagyon jól tárgyaltuk, hanem minden részletétvel foglalkoztunk az új szabályozási rendelkezéseknek. A tagállamok is ugyanezt tették, új feltételrendszert, ahol felállítási keretet kellett nekik felállítani az integrált megközelítés, hiszen ettől csak jobb minőségű lett a beruházás, és jobb hatása lett. Tehát tulajdonképpen valóban ez kompromisszum volt, és a a kezdetettől fogva ezt mondta, tehát ez egy minőségi beruházás. A felvétel vagy a felhasználás az olyan, amilyen. Mi elemeztük a pénzügyi adatokat, és én majd holnap délelőtt ezt erről a megvalósításról jelenteni fogok, tehát hogy lassú a felhasználás. Hiszen most arról beszélünk, hogy tulajdonképpen az nagyon lassan kezd, kezdődik ez az időszak, de a minőség az sokkal jobb lesz. És akár vannak problémák a tagállamokban, de azért mégis van előrelépés, hiszen már is kb. 10% kim van a beruházásokból ott a helyszínen. Igen, valóban vannak olyan elemek, amikkel kapcsolatban a bizottság támogatása nem volt az, például az N plusz 3-as szabály, de hát ez az a szabályozási keret, amelyben nekünk működni kell. És vannak olyan dolgok, amelyek a végrehajtás hatáskörén kívül vannak ami az, a tagállamok kullogását, hátulkullogását jelentik, elsősorban Románia, Horvátország, és vannak erre adataink, hiszen 2013-ra a kifizetések az 95%-at jelentik. Csak egyetlen egy ország van, például Horvátország, de ott van Románia is, amelyek később fogják véglegesíteni ezt az, ideg, az időszakot. Ugyanakkor nyilván vannak átfedések is, mert hát kisebb adminisztrációval kezdtek. Voltam Ciprusban és a balti államokban, és tudom, hogy, hogy ezeknek az országoknak mindennel kell közel, mindent kezelniük kell de tudjuk, hogy később fellendülés látható. Tegnap zártuk le az egyszerűsítéti csoport munkáját, és tudjuk, hogy a jelenlegi szabályozási keret lehetőséget biztosos arra, hogy, egyszerű, arra, hogy egyszerűsítsünk. De biztosítom önöket, hogy októberben, amikor majd egy szeminárium lesz, akkor ezeket az egyszerű, egyszerűsített költségeket is bevezetjük mindenhol. De nekünk jó példát kell mutatni, mint ahogy az egyszerűsített csoport is mondta. És ezen kívül a gyűjtő szabályokban is vannak ez, erre kapcsolatban rendelkezések, amelyek tulajdonképpen lassítják ezt az időszakot, tehát állandóan javítanunk kell, és nyilván ezt a, a gyűjtő rendeletet is figyelembe kell vennünk, és a végrehajtást eh, tulajdonképpen eh, kedvezően befolyásoljuk, eh, amikor ezeket a dolgokat megpróbáljuk bevezetni. Nos, e, ez a gyakorlati megközelítés, ez továbbra is folytatódik. Minden héten van egy koordinátoros, koordinátor ülés, és csak közösen értelmezzük a szabályozási keretet és a, fel, a főigazgatótársági kollégákkal is találkozom havonta. Hiszen igaz, hogy valóban nagyon sokat kell tennünk, de nem mondanám, hogy ez azért késlekedik ez az időszak, mert a bizottság nem teszi meg a munkáját. Aktívak vagyunk, együttműködünk a tagállamokkal, az irányító hatósággal, azokat a problémákat is felfedjük, amelyekkel mi nem tudunk megbirkózni, az irányító hatóságokat és a technikai segítőket, tehát a kollégák, a szakértők közötti munkát is felhasználjuk erre, hogyha az irányító hatóságok nem támaszkodhatnak a nemzeti hatóságokra. Ezekkel a strukturális alapok vagy reformnak a szolgálatával is együttműködik, méghozzá szorosan, és iránymutatást kérünk tőlük, hogy melyik projekteket kell finaliz- tehát végső formába önteni és prioritázni. Ezen kívül másokkal is együttműködünk, hiszen az FT alapot is létrehozták, és május új programokkal is együttműködünk, mint a Horizon, hiszen annyi lehetőség van arra, hogy közös projektek legyenek, és hogy valóban együttműködjünk. Tehát én úgy látom, hogy mi továbbra is nagyon is jó munkát végzünk, és gyakorlatilag munkát végzünk. A felhasználás csak akkor történik, hogyha mi megbizonyosodhatunk róla, hogy ez valóban minőségi felhasználás. Ez időbe kerül, de, de azért megtörténik. Tehát azt hiszem, hogy majd úgyis visszatövünk. Nekünk vannak ország specifikus ajánlásaink, előzetes és utolagos is. Nem tudok makroökonomiai feltételrendszerről beszélni, e, ez egy másik folyamat, ugyan kapcsolatban vagyunk ezük, de kapcsolatban vagyunk a tagállamok strukturális reformjaival is, e, különösen ott, ahol, ahol hiányoznak ezek. Aztán a koháziós reportot is előkészítjük, van egy koháziós fórum, és itt is látni fogjuk, hogy milyen következtéseket teszünk a 2014 rendes időszakra, és a jövőt illetően is, hiszen nyilván lesznek dolgok, amiket meg kell választ, változtatni. De a folyam, folytonosságra kell figyelni, hiszen nagyon ö, ö, sok olyan elem van, amit 2020 utánra is kell. Ja, danke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor ezzel kapcsolatban szinte már semmi más, semmi eszembe, mert nem nagyon tudok már mit mondani ezzel kapcsolatban, hiszen úgy tűnik, mintha nem is ugyanarról a dolgokról beszélnénk, de hát azért majd később talán kiderítem, hogy ez mi lehet ennek az oka. Most szerintem már sem értelme, hogy itt próbáljam tovább keresgélni az okokat, tehát ezért azt gondolom, hogy megadom a szót Hang Grigersennek, aki a Dán Management Hatóság igazgatója, és nagyon örülünk, hogy itt van körünkben. Tehát öné a szó, és örülünk, hogy itt van, parancsoljon. Thank you. This is work. Yeah. Köszönöm, működik? Köszönöm. 20 éve dolgozom struktúrás alapokkal, és soha nem volt alkalom szakbizottsággal szót váltani, úgyhogy köszönöm, hogy meghívtak. Szeretném a talaj közelébe hozni önöket, a terepre vinni őket, mert én a végrehajtásban működöm, és részt veszek a programozás folyamatában is. Az előkészülettől kezdve. De alapvetően a végrehajtásban érintett ember vagyok, és ilyenként szeretnék most beszélni itt is. Nálunk egy hatóság van Dániában, mely lefedi az egész országot a strukturális alapok végrehajtásában, tehát az ESSA és az ERFA, és még az Interreg vonatkozásában is. Tekintettel az ország méretére is, meg az összegekre is. Ugye mi foglalkozunk a szabályozás részteivel foglalkozni, és a megfelelő szakértelmet rendelkezésre bocsátani ott, ahol szükséges. Rövid áttekintést hagy nyújtsak. Gondolom tudják, hogy néz ki Dánia. A piros pontok a regionális központjaink. Itt a növek, hat növekedési fórum ezeken működik. Miért mondom ezt el? Hát azért, mert a növekedési fórumok és a titkárságaik kulcsfontosságúak a végrehajtási rendszer végrehajtását illetően. Ezek a növekedési fórumok adják a partneri kereteket a régió egészében, a politikai, a vállalkozói érdekképviseleti csoportok számára, és ők kezdik programot egy olyan terv, boríték tervezettel, amely a 7 éves időszakra vonatkozóan adja meg a kereteket. a regionális titkárságok pályáztatják, írják ki a projektpályázatokat, és hajtják végre a pályáztatást a régió vonatkozásában az adott programban, legyen az ESA vagy ERFA, az adott smart specializációs területen, például innováció tekintetében, azon típusú innovációkra vonatkozóan, amely az a stratégiába illik. Akkor pályáztatnak, a kritériumok alapján ramsolják a pályázatokat, kihirdetik a nyerteseket, és aztán a nyertes projekteket továbbítják hozzánk az irányítóhatósághoz. Mi vagyunk az, az igazoló hivatal, mi vagyunk azok, Ugye mi kapjuk a munka nehezét, míg a régiók élvezik annak gyümölcseit. Ezért lényegében ezen az okos választások és a, a rendszer legitimitása helyi meghatározású, még a legalitásos monitoring, a jogszerűség és monitoring az központosított, az hatóság és az én kezemben van. Ez nagyon fontos üzenetet hordoz önök számára. Azt, hogy a végrehajtás nem szól másról, mint arról, hogy a felelősség és a számon kérhetőség, valamint a haladás, a, a végrehajtás menete olyan emberekre vonatkozzék, akik meghozzák a döntéseket. Ez nagyon fontos a tényleges partneri viszony tekintetében hogy ebben a partneri viszonyban tudják vállalni a döntéseket, a felelősséget, az érintettek és számon kérhetőek is legyenek a végrehajtás 7 éves teljes időszakában. Vannak olyan egy sor kérdést kell ezen belül rendezni. Egy apró tanulság az én szerény példámból, illetve a Dán példából, itt az lehet talán, hogy egy, mint mondtam, egy észak-nyugat-európai kis állam példája az szerintem európai szinten is használható bizonyos szempontból, az abszorció eh, mértéket illetően és a, a hibák alacsony, a hibamentességet illetően az irányító hatóságnak van legfőképpen hatása. Nem csak az abszorpcióra, hanem azok hatásait illetően is. Hiszen a beruházó befektetők várakozásait kell kielégíteni. Egy dologra nem szabad megfeledkezni, az egész ez nem egy kockázatmentes folyamat, itt kockázatokat kell vállalni. A társfinanszírozók Dániában, akik pénzt tesznek a projektekbe, saját pénzüket kockáztatják csak úgy, mint az EU alapok pénzét. Tehát itt kockázatok vannak, és amikor azt mondjuk, hogy alacsony a hiba százalék, éves éveken át nem voltak hibák, meg az abszorpciót vizsgáljuk, mindez a napi munka, végrehajtási apró munka eredménye, ahol a végső kedvezményezetteket kiszolgáljuk, illetve segítjük, párbeszédben vagyunk velük, ám azt is biztosítjuk, hogy ők is vállalják a rájuk eső kockázatot. És bármilyen támogatásokról születik is döntés, nekünk kell a program által megcélzott eredmények biztosításáról gondol, gondoskodnunk. Nagyon bonyolult megmondani azt, hogy miért hogyan lehet eldönteni, milyen észszerű, jó irányítás, hogyan határozható meg az ERFA, az ESZA jó végrehajtásának mikéntje. Én néhány ö, pont alapján tudnám ezt meghatározni. A korai program jóváhagyás és korai pályáztatás. Úgyhogy nem programot akarunk intani, akkor 2012-ben elkezdjük a programkészítést, hogy 2014-re indíthassuk a dolgot. Nem várjuk meg 2014-es évet, nem várjuk meg a szabályozás kijöttét, el kell kezdeni a munkát a programkészítés már előtte azzal, ami kéznél van. És aztán azt kell kiigazítani az idő haladtával, és akkor a végrehajtásra kész program készen áll addigra, amikor a programidőszak megindul. Dániában legalábbis olyan helyzetet hoz ez, ahol a partneri programozás indul már a szabályok végleges előtt is, még azelőtt, mielőtt a költségvetést jóvá hagyták volna. Tehát a program készítés tartalmait, elemeit már elkezdjük kijelölve, hogy merre, merre fele akar menni Dánia a következő hét évben. Hogy megkérdezik, hogy mi a logika a struktúrális alapokban Dániában, most az, hogy ezek a, a helyi alapok. Ha megnézzük Európa országait, az OECD többféle módon vizsgálja a regionalizmust. Az egyik módszertan az lehet, megvizsgálják a termelékenységet. Hogy milyen termelékenységi szintek olvashatóak le. Vannak éllovasok és lemaradó régiók. Csak, a, csak ha a termelékenységet vizsgáljuk. Ha megnézzük a mi helyzetünket, helyi ö, meghatározásban kell dolgoznunk, olyan régiókkal is foglalkozni, amelyek nem éllovasok ha csak éllavas régiók válnának, akkor lehetne fölülről lefele tervezni. De ha nem Frankfurt, Kopenhága, Stockholm régióit vizsgáljuk, amelyek éllavasok, akkor a helyi potenciálra kell tervezni, és hát minden régiónak megvannak a maga potenciái. Ekkor, ha így dolgozunk, akkor az administratív alap a kezdettől fogva már föláll. Azok a régiók, amelyek kifejlesztik a projekteket, kell, hogy tudják, milyen keretekben mozoghatnak, milyen szerepkörökben, milyen ösztönzőkkel indulhatnak. És azt is tudniuk kell, hogy nekünk lehetőségünk van büntetni is őket, ha túl lassúak, vagy ha túl messze mozdulnak a programtól. Tehát fékek és ellensúlyok rendszerében működik mindez, pályán tartva a szereplőket az abszorció tekintetében is, ha nem elég gyorsan hívják le a, a, az összegeket, akkor a Monitoring Bizottságban figyelmeztetjük őket, ahol mindannyian ott ülünk, az összes köztes szervezet is. A Monitoring Bizottság az a, az a testület, ahol az a, a fékek és ellensúlyok rendszere jól működtethető. Mindez igaz a társfinanszírozásra és a célokra is. Megfelelő ösztönzőkre van szükség, megfelelő irányhatósági eszközökre már a kezdettől. Aztán szükség van egy párbeszédre is. Sokféleképpen lehet ezt megnevezni. A DG régió, az irányítóhatóság, a helyi titkárságok közösen kell a számbevőszékkel együtt egy tanuló pályát, tanuló folyam, tanulási folyamatban, a hibákból is tanulva fejlődjenek, folyamatban, sosem megállva. Ez nem úgy működik, hogy hat, havonta csak úgy összeülnek, és akkor tudják, hanem folyamatban párbeszédben kell lenni, hogy korrigálják a hibákat. Én 20 éve dolgozom ezzel, 1994 óta. Az a párbeszéd, amit az Európai Bizottsági deszkekkel meg a számvevőszékkel folytattunk, meg a helyben felelősökkel, mindig borzasztó hasznosnak bizonyult. Mindig az eredmények, a helyi eredmények tényleges elérésére törekedett, és ez kritikus fontosságú volt az elmúlt évek sikereiben. Ha beszéljek most az abszorpcióról is, mert ez a fő témánk. A korai programindítás nagyon fontos. Fontos tudni azt, hogy a program olyan prioritások köré csoportosul, ami nagyon fontos Dániának, például innováció, vállalkozások. Ez a tekintetében rövid és hosszú távú szakismeretek. Ám az abszorció szempontjából az a jó, hogy hosszú távú fejlesztés által irányított programokat írunk. Mert akkor a válságok kis a krízisek kevésbé zavarják a végrehajtás hosszú távú menetét. Ez azt jelenti, hogy a program mögött egy nagy, széleskörű partnerrendszer kell álljon, amely a programban levő célok követését irányozza elő. Ez politikai szinten is, helyi szinten is, a végrehajtó és régió szinten is egyeztetésre szorul. Mi tehát a cél? A program végrehajtás hosszú távú gondolkozásban kell megvalósuljon. Aztán megfelelő eszközök is kellenek, ha nem elég gyorsan jönnek ki a, a pályáztatások, a projektpályázatok, az nem jó, ezért kell gyorsan reagálni. A monitoring bizottságban is, hogy gyorsan reagáljanak. Egy trimeszteres rendszerben folyamatos párbeszédet folytatunk a programok előrehaladásáról, a régiók titkárságaival, és van még egy dolog, amire talán nagyobb figyelmet kéne szentelnünk. A korai számadatokat, ha vizsgáljuk, a kötelezettségvállalásokat illetően a tagállamokban, ha azért csak kötelezettségvállalások, tehát félretett összegek, előrányzatok, ezek nem biztos, hogy aktívak, lehet, hogy passzívak. Tehát azt kell tudnunk egy tagállamtól, hogy hány szerződés, hány támogatás működik már. Mert az évek során sokszor láttam azt, hogy azt gondoltam, hogy lemaradtunk a programidőszak elején, mert mi csak a szerződéseket számoljuk, és sokszor összevetettek a tagállamokkal, hogy lemaradtunk a, a, a kötelezettségvállalásokat számoló tagállamoktól. És akkor kaptam parlamenti kérdéseket, mi történik? Lemaradtatok, mi történik itt Dániában? Pedig ez fontos különbség, hogy szigorúan, ha abszorpcióról beszélünk, és ugye ezt vizsgáljuk, akkor bizony a szerződések számát kell nézni, hogy a irányító hatóság a végső kedvezettekkel hány szerződést kötött meg. Mert ennek alapján lehet számolni, hogy hogyan halad a program. Ha valaki csak úgy általában az előrehányzatokat számolja össze, mert az előrehányzatokat, az, az lehet, hogy passzív nagyon sok ideig akár kontraproduktív is lehet. Ennyit tehát még ezzel hozzátettem volna. Aztán folyamatosan párbeszédbe kell lenni a régiókkal, és a dialógusnak heti vagy havi alapon kell folynia. Még egy dolgot elmondom, miért lezárom. Sok esetben az általánosságban mozgó nyelvhasználat elterjed. Még elmegyek a városomba, vagy egy vagy másik városba, és olyasmit hallok, hogy rugalmasság, egyszerűsítés. Ezeket a jól, jól csengő általános üres szavakat, ami mindenki egyetért, de voltak is tudja, mit is jelentenek ott helyben. Az ott. Úgyhogy ott ülünk, és szavakat ismételgetünk, amiket persze nagyra értékelő, megtanultuk, hogy, hogy ezek fontos dolgok, integratív módszertan, bottom-up, top-down, szimplifikáció, fejből tudjuk ezeket, lehetne akár egy bingo játékot is játsz ezekkel a szavakkal, de hát ezért fontos van azt is tudni, hogy mit is jelentenek ezek. Tehát mindennek működnie kell ott helyben, hogy én meg a miniszterem is tudjuk, mit jelent a rugalmaság. Egyesek számára azt jelenti a rugalmaság, hogy az hatóság nem is dolgozik, csak úgy üldögél. Ez is egy értelmezése lehet a rugalmasságnak, de az is lehet értelmezése, ahogy én látom, hogy elfogadjuk Papens úr nézeteit, hogy hamar jóvá hagyjuk a, a programot. Még nem nagyon tetszik a, a, a városi stratégia politika, szerintünk már kitaláltuk mi ezt a bizottság előtt. Mi sokszor azt mondjuk, hogy még kéne 5%-ot eltenni az urbanre? Például nekünk ez nem mindig tetszik, de a rendelet kimondja, hogy ezt, ezt így kell csinálni. Én töltöttem volna két évet azt vitatva, hogy kell-e urban vagy sem, de én inkább azt csináltam, inkább a rugalmasság rakozatom, ám legyen, tegyük be az 5%-ot, hogy, hogy a bizottságnak kedvére tegyünk, majd végrehajtjuk, és aztán az első program jóváhagyás nálunk lesz. de ha elakadtam volna ez az örökben 5%-on, akkor leállt volna az egész program. Hát ez is a rugalmasság, hogy a jóváhagyások hamar megtörténjenek. Elnézést, Papinsz de hogy ön, önt hoztam föl példaként, de ez is egy jó példa arra, hogy az együttműködés a végrehajtás folyamatában mit jelent a rugalmasság. Sokszor jó, hogyha valaki türelmetlen, valaki struktúrális alapmenedzser minél türelmetlenebb, és mind, akár lehet, hogy egy, ezáltal undok alaknak is tartják, de ez a türelmetlenség sokszor jót tesz a végrehajtásnak. Majd el tudják majd olvasni a diáimat, elküldöm majd a, a, az egészet. Ugye beszéltem az általános terminológiáról. Egész Európa azt ismételkedte. a minden kifejezés, minden projekt standard, standardizáció azt jelenti, hogy bizonyos standardek megfelel azoknak a felőfeltételezéseknek, amely minden cselekvéshez kapcsolódik, minden egyes rövidtávú eredményhez, és a hosszú távú eredményekhez is. Ez a helyben megvalósuló eredményorientáció miután egy napot beszéltünk arról, hogy mit jelent az e- eredményorientáció Brüsszelben vagy Kopenhágában, az én irodámban ez az igazi értelme a projektekről folyó párbeszédekben. Ez azt jelenti, hogy az eredményorientáció, amiben minden egyetértettünk, most valóban egyfajta előfeltételként meg kell vasolja minden projekt végrehajtásában. Nem elég azt mondani, hogy adjál nekem 500 milliót, és majd csodát csinálok. Most az orientáció meg kell valósul minden lépésben. Miért mondom ezt? Azért, mert ha visszalépegetünk, akkor látjuk, hogy itt jobb hatások érvényesül, jobbak lesznek a hatások. De lehet, lehet, hogy az abszorpcióra kell költeni egy kicsit előtte, mert egyes tagállamok és régiók most tanulják a, a, a, meg a tanulságot, aztán lehettük egy kicsit megrázni, és az abszorció felé tovább lögdösni, ám most túlzottan figyelünk a maximális hatásokra. Azért mondtam el mindezt, hogy megmutassam, hogy egy kis tagállamban egy egyszerű köztisztviselő az irányító hatóságban miképpen végzi a munkáját. És szeretném megköszönni minden partnerünknek, az együttműködést az elmúlt években. Azt nem mondom, hogy nagy öröm volt, de mindenképpen izgalmas munka. Ja, vielen Dank, Herr Gregersen. Wir sind auch froh, dass Sie hier sind, weil da hätten wir jetzt doch was verpasst. Mi is nagyon örülünk, hogy itt volt, mert valóban elmulasztottunk volna valamit, ha nem hallgatjuk meg önt. Algó asszonynak szeretném megadni a szót, illetve parancsoljon. Elnézést kérek, mi a végén szoktunk kérdéseket fogadni, de röviden. Nincsenek kritikai kérdéseim, csak annyit szeretnék menni. Hogyha jól hallottam, akkor azt mondta, hogy most jött ide először. Azt hiszem, hogy eljött. Itt már tényleg ideje volt, hogy meghívják önt. Ezt pedig azért mondom, mert hiszen pontosan így kellene eh, kezelni a pénzünket. Van egy kérdésem, egy nagyon eh, gyakorlati kérdésem, hiszen azt mondta, hogy folytonos párbeszéd folyik a, a régiókkal, a helyi emberekkel ez ebben benne van-e értendő-e, hogy kétoldalú kommunikáció volt az alapvető elvekről? Tehát, hogy mit jelentenek ezek az alapvető jelek? Hiszen mondta, hogy a kifejezéseket mindenki ismerti, de hogy ismeri, de hogy mit értünk ezek alatt a kifejezések alatt, mint a rugalmasság. De hát, hogy tényleg párbeszédet folytatnak az emberekkel nagyon sokkal, hogy hogyan értelmezik ezeket a kifejezések. Például, hogy mit jelent a jobb teljesítmény teljesítmény. Ilyen szövegben abban. Ayala Sender asszonynak is van még egy kérdése. Igen. Nem most történik el, első alkalom, vagy illetve mondta, hogy ön először van itt, de nagyon örülök, hogy hogy hallja a véleményét azoknak, akiknek ezekkel az összetett dolgokkal kell foglalkoznia. Hiszen vannak ciklosok, vannak eljárások, amik változtak, néha jobbá váltak, néha rosszabbodtak. Tehát azért ez az összetett bonyolultság, ez azért még megmaradt. hogy próbálunk költségvetési oldalról hatni ezekre a dolgokra, és ezért azt szerettem volna megkérdezni öntől, hogy milyen indikátorokkal tudnak rövid távon jó eredményeket elérni. Tehát hogyan tudnak rövid távú szempontokból megvalósítani a költségvetést úgy, hogy ez eredményes legyen, és hogyan tudják ezt utána összeegyeztetni a hosszú távú céljaikkal és eredményeikkel, mert amikor mi a spanyol kormány képviselőt megkérdeztük, hogy ez hogyan működött, amikor indikátorokkal kellett dolgozniuk, akkor egész őszintén azt válaszolta hogy hát még az összes problémát azért nem tudtuk megoldani, mondta ő így. Sőt, inkább az ellenkezője igaz, és hát ez nyilván 40 millió lakosa van az én országomnak, és nagyon sok különböző régiója, de ezért a best practices az mindig nagyon jó hallani. Köszönöm. Uh, thank you. Yes. Um... Igen, köszönöm szépen hát először is. Mindegyik fórumot egy titkárság támogatja, ahol hozzáértő emberek vannak, és állandó párbeszédet folytatnak, hiszen ők mindig a partnereink, amikor a, már megfogalmazzák a programokat, tehát már a kezdetektől ott vannak, és vannak jogosultsági szabályok, tehát bármennyi, bármilyen szabály van, azt nekik ismerni kell, épp annyira, mint az irányító hatóság. Különben a tanácsuk, a tanács, amit adnak, az, az lehet, hogy bizonyos elemekben hiányosságot szenved. Tehát állandó van kapcsolatban van velük, amikor pályázati felhívásokat állítanak össze. A, az én munkatársaim és a titkárság munkatársai mint ö, ö, úgy dolgoznak, hogyha egy nehéz probléma van, vagy ö, vagy például a nyertessel kapcsolatban kérdéseik, akkor korai véleményt kérnek tőlünk. Azért, hogy nehogy olyan dolgot fogalmazzanak meg, ami nem legitim. ugyanakkor az önkormányzatoknak a képviselői is ott vannak, és az érdekcsoportoknak a képviselői. Aztán a különböző tudományos intézményeknek a képviselői. 21 tagja van ezeknek. Tehát ők mindannyian megvizsgálják, hogy itt, itt rendben van-e minden, és ez folytatólagos tehát akár két órán belül el tudjuk őket érni. A többi kérdéssel kapcsolatban lehet, hogy igaza van, hogy lehe, nehéz lehet, de mi Dániában két dolgot is megteszünk az eredmény utáni időszakra. Hogyha például egy ESA van, egy innovatív projekt, akkor az eredménymutatókat a programban lévő mutatókkal és a kritériumokkal összehangoljuk. Tehát, hogyha egy projekt nem felel meg a kritériumnak, például az innovációval kapcsolatban az egyik kritérium az, hogy több innovációs kompetenciát akarunk és akkor megvizsgálják, hogy ez megvan-e. Tehát ez azt jelenti, hogy több cég is bejelentkezik, mert úgy érzik, hogy ők innovatívabbak. Ugyanakkor a részvevő személyek regisztrációs száma alapján és a, a cégek alapján a statisztikai hivatalban végigvizsgáljuk ezeket a résztvevőket, és és akkor kontrollcsoportokat is állítunk ki olyan cégekből, akik nem részesei ennek a projektnek. Mi nem ítéljük oda a, közvetlenül a, tá, a cégeknek, az vállalkozásoknak ezeket a pályázatokat, hanem összehasonlítjuk a résztvevőket és a nem résztvevőket. És és a hosszú távú hatásokat is megvizsgáljuk. Tehát mindig vannak kontrollcsoportok is. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk, Agró asszony Rómából érkezett, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek. Sajnos nem volt referenciám ahhoz, hogy benyújtsam a dokumentumokat, tehát ezért nincsenek benne abban a csomagban, amit körbe küldtem. Hát kérném, hogy ezeket a dokumentumokat, amelyeket leadtam, ezeket nyugodtan a jegyzőkönyvükhöz mellékeljék. No, mielőtt elkezdeném az előadásomat, szeretnék egy-két dolgot kiemelni abból, amit az előttem szólók már elmondtak. Ami a számvevőszéket illeti, a koncentráció az az intervenciós logikán múlik, és ezért sosem szabad elveszíteni szem elől, hogy itt nem csak arról van szó, hogy pénzeket kell adszorbálni, hanem hogy mit érünk el velük ott az adott helyen. Tehát ez az egyetlen igazi célja annak, amit az Európai Unió, a bizottság és a tagállamok partneri kapcsolatban folytatnak egymással, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a beavatkozások logikájára, a stratégiára és a helyi szinten elért eredményekre koncentráljunk. És ezért is, tehát kezdeném az első fóliámmal, és külön köszönöm a Dán kollégának, hogy ő valóban példaértékűen hatékony mutatkozott, és én egy kettéosztott országból érkezem. Nálunk vannak fejlett régiók, ahol nagyon kevés forrás rendelkezésre, azonban több lehetőség áll az adminisztratív kapacitások miatt rendelkezésre, és ezért ott magasabb a lehetőség arra, hogy az abszorció hatására hatékonyabb projekteket lehet végrehozni. Tehát tudjuk, hogy eléggé különbözőek a régiók Olaszországban. Észak-Olaszországban jóval fejlettebbek a régiók, és dél Olaszországban pedig tudjuk, hogy a források legnagyobb részét megkapó régiók találhatóak, tehát nagyon eltérőek a, ennél fogva a tapasztalataink. És a tapasztalatok abban is nagyon eltérnek, hogy a hatóságok miben tudnak a forrásokat kapóknak segíteni tehát a 2000, 2013 közötti időszak az rendkívül nehéz időszak volt, hiszen a krízis nagyon megrázta Európát, és a bizottság hatodik jelentésében az szerepelt, hogy a forrásokat arra kellett használni, hogy ezt a krízist enyhítsük, és gyakorlatilag tehát a pótlagos karakterüket kicsit elvesztették, de Mindenek ellenére Olaszországnak sikerült ezeket a forrásokat felvennie, felhasználnia. 2014-ben már 80 százalék, és most már 101 százalék, tavaly 91 százalékos volt a felhasználás. Tehát, hogyha a 3%-os felfüggesztett eredményeket nem veszünk figyelemben, akkor egészen jó eredményt értünk el. És hogyha megnézzük a közbeszerzések reformját is végrehajtottuk, a környezetvédelem területén is végrehajtottuk a harmonizációt, és az ellenőrzési rendszert is szigorítottuk és mivel, hogy itt nem csak a források felhasználásáról beszélünk, hanem egy kicsit szeretnénk arról is beszélni, hogy mire és hogyan adtuk ki ezeket a forrásokat, ezért ne veszítsük soha szem elől a célját ezeknek a forrásoknak. Tehát a, nem szeretném a számokkal untatni önöket, de hát itt azért főként a strukturálisan alul teljesítő régiókról szeretnék beszélni. Tehát a 34 milliárd, ami kutatásra, innovációra, oktatásra, kockázatprevencióra fordítódott, 5 milliárdot oktatásra, 5,2-t pedig környezetvédelmi megelőzési projektekre fordítottunk. Tehát azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy a polgáraink és az érintett területek is, ahogy ezt már ugye a Dán kolléga is elmondta, hogy ugye mire miről is szól ez az egész, hiszen ez regionálpolitika, ahol a szükségszerűségek konkrétan ott a helyszínen keletkeznek, és ott kell tehát a befektetésekről is dönteni. Én próbálok koncentrálni a mai meghallgatásunk konkrét témájára, tehát arra, hogy milyen problémák adódtak az adszorció területén, és egy problémát már említettem is, ugye az első fóliámon ez a gazdasági krízis volt, és a gazdasági válság dologhoz hozzátartozott az is, hogy Olaszország, és persze más országok is, a nagy mértékben a pénzügyi behatásoknak voltak kitéve, vissza kellett fogni a költségvetési kiadásokat, és az önkormányzatok számára ez természetesen nagyon súlyos kihatásokkal járt. Ugye minnyájan megszenvedték ezt az egész válságot és a következményeit, és itt ebben volt rövid látóság is, tehát volt a rövid távú gondolkodás, hiszen egyrésztről ugye fejleszteni kellett, másrésztről viszont egy nagyon szoros költségvetési fegyelmet kellett betartani, és visszafogni a kiadásokat, és emellett pedig még a térítési mechanizmusai ezeknek a strukturális alapoknak, olyan módon kerülnek tartalékolásra, hogy ezek nem kerülnek kifizetésre, tehát hogyha csak a kiadásra kerülnek, és ez pedig nagy nehézségeket okozott a gazdasági válság ideje alatt, hiszen 2007 és 2013 között nemzeti forrásokat kellett törölni, holott ezek a struktúrás alapok kiegészítő részét alkották, de a 102 százalék azt jelenti, hogy azért abszolválásra kerültek ezek a források, csak nem abban az időtartamban, amikor ezek elő voltak irányozva. Ennek persze a közösségi háztartása is volt kihatása, de hát azért itt egy nagyon súlyos válságot kellett enyhíteni, és ezért, amikor ezeket az elemek ezeket a számokat nézzük, akkor azért ezt ne felejtsük el. Hogyha megnézzük ezt, akkor azt látjuk, hogy a szabályok száma is megnőtt ebben az időszakban, mert felismerhető az is, hogy nagyon korai diagnózist kaptunk arról, hogy a, ebben az időszakban mit kell tenni, hiszen kohéziós politikában rendkívül sokat fektetett, investált Európa a 90-es évek közepe óta, tehát, hogyha ezt látjuk, akkor állítólagosan egyszerűsítésre került sor, de ennek ellenére 5000 oldal van teleírva különböző előírásokkal, és még plusz 6000 oldal előírásokkal és rendeletekkel, aminek persze van kihatása. A kis és közepes vállalatok pedig a struktúrás alapok fő kihasználói, akik számára hát ezért egy ilyen rendszer, ilyen jellegű rendszer nem túlzottan előnyös, és nem segíti a források felhasználását, ahogy ezt már elmondtam. Azok az intézkedések, amelyeket Olaszország javasolt arra, hogy ezeket a nehézségeket az adott időszakban meg tudja oldani, hát lehet, hogy Olaszország egy picit még azért így a többiek után kullog ebben, de azért ez a, az európai szemeszterben az Európa specifikus javaslatokkal is összefüggnek, és kérem, hogy ezt az anyagot is eh, csatolják majd a jegyzőkönyvéhez a mai ülésnek, mert hiszen E, elmondtuk, hogy az ekkor tett intézkedések kielégítőek voltak, és ez volt az első olyan or, év, amikor nem kaptunk országspecifikus megjegyzéseket, javaslatokat, hanem csak azt a javaslatot, hogy a kohéziós politika terén tett intézkedéseinket folytassuk, és zárjuk le tehát hajtsuk végre. És ami szintén egy fontos kérdés az az, hogy egy olyan országban, amely a kohéziós politika egyik legfontosabb forrás felvevője, 48 milliárd euró, valami hát nagyon komplex projekteket jelent, és ugye ezeknek az administratív feldolgozása is rendkívül komplex, tehát azt lehet mondani, hogy az eredménye mindennek a munkának egy teljes körű forrás felhasználás volt. Ugye itt ezt, amit itt szerepel ezen a fólián, ezt már elmondtam a gazdasági válság és kihatásai egy aránylag alacsony in integrációs szint valósult meg nemzeti és regionális adminisztratív szinten. Miért is volt ez így? Azért, mert számos ellenőrzés két is megtörtént, tehát párhuzamos kapacitásokat igényelt, és ténylegesen elmondható, hogy ezek az ellenőrzések, ezek nagyon megnehezítik a források kezelését, menedzselését, és azért itt tegyük hozzá, hogy a hatósági oldalról hiányoztak a kapacitások is részben, tehát nem megfelelő kapacitások álltak rendelkezésre. A partneri egyezményben már említésre került a számvevőszék részéről, majd még erre rátérek, hogy ezek, ezek a nem rendelkezésre álló administratív kapacitások természetesen kihattak a 2014-es partneri szerződése is, és akkor hat térjek arra rá, hogy milyen konkrét intézkedéseket tettünk a ügyben. Először is a nemzeti kófinanszírozást csökkentettük. Először arról volt szó, hogy nem is volt nemzeti kófinanszírozás, de hát ez nem így volt, hiszen ez volt az egyik legfontosabb politikánk, és a bizottság pénzügyi politikája, és ezt megkívánta. Tehát egyébként Olaszország mindig is társfinanszírozott, és ezt mindig a megkívánt küszöbérték felettette. Ezt azért is tettük egy stratégiai logika keretében, amit már bemutattam, hogy egy nemzeti kohéziós akciós terv keretében valósulhassanak meg ezek a forrás felvételek. Tehát ez a beruházási programjaink, amelyek a kohéziós politikán alapultak, kerültek megvalósításra, és így fenntartottuk a lehetőséget arra, hogy a társfinanszírozás megmaradjon, amit egyébként meg is ígértünk a bizottságnak, hogy ezek a siker érdekében továbbra is teljes összegükben rendelkezésre álljanak és így betartottuk az ígéreteinket a bizottsággal szemben, és ennek az egyik részét arra használtuk, hogy egy kompenzációs alapot hoztunk létre amit a stabilitási faktum ki segítésére tudtuk felhasználni, ugye a visszafogott költségvetési kiadások miatt keletkezett erre igény, és a dialógus, amit a Dán kolléga oly nagymértékben kiemelt, tehát amikor kéz a kézben együtt dolgoznak a felek a projektek során, és ez a bizottsággal való együttműködésben is történt. Erre egy Szicília, Kampánia és más strukturálisan alulfejlődött régiók számára Task Force egységeket is létrehoztunk. És végül, de nem utolsó sorban pedig megerősítettük a belső ellenőrzési lehetőségeket az auditáló hatóságon belül. Ez pedig azt is maga után vonta, hogy a hiba kvótánk nagyon alacsony, ami nagyon nehéz időkben, amikor még fizetéseket is felfüggesztetek, számos esetben ez egy rendkívül jó eredményt jelentett, amikor 16 és 33 hónap közötti időszakot vett igénybe, mire források kifizetése kerültek, likviditási hiány állt elő, tehát itt nehézségek is voltak, de az ellenőrzések sohasem a nehézségekre, hanem mindig a compliance-re e, irányultak. És annak érdekében, hogy ilyen rengeteg szabály és e, előírás és feltételt kellett betartani, és tudjuk, hogy a bizottság részéről a könyvvizsgálók számára is egyébként ezek teljesen új, új szabályokat jelentettek egyébként a mi hatóságaink számára is. Ezek persze rendkívül megnehezítették ezeknek a forrásoknak az ellenőrzését, akik egyébként egy Rigán, amikor a főigazgatók ülésén arról volt szó, hogy a ö, adminisztratív hatóságok ilyen úgymond magá, elmagányosodtak teljesen. Ez a kifejezés az azt hiszem, hogy mindent elárul az adott helyzetről. Tehát a különböző új intézményi irányításnak a létrehozása, meghatározása is egy ilyen fontos terület volt. Létrehoztunk egy olyan szervezetet, ami a megvalósítás lét becsőzetes megvalósításának az ellenőrzésével foglalkozik, 120 munkatársat alkalmaztunk, kvalifikált munkatársat, és a központi hatóságot erősítettük meg ezzel, és a különböző administratív hatóságot is HR oldalról megerősítettük, és természetesen nagyon igyekeztünk átláthatóak lenni. A nagy átláthatóság az információ, áramlás és a az érzékenység növelése a polgárainkban az Európai politikával kapcsolatban, hogy Európa egy arc, arccal rendelkező valamivé váljon a polgárok számára, nagy jelentőségű volt. Az adszorpció pedig nem csak azt jelenti, hogy pénzek felhasználásáról van szó, hanem hogy az egyes helyeken, egyes tartományokban a pénzek helyesen kerüljenek felhasználásra. Még két pontra szeretnék kitérni, hogyha megengedik, még röviden visszatérek egy előbb említett pontra, mégpedig, hogy a hatóságok HR oldalát megerősítettük, és ez pedig nem egy olyan probléma, amivel csak Olaszország küzd Európában, hanem tudjuk, hogy ezt már a a régiókat is képviselő bizottság, amit egyébként a miniszterelnökünk vezet, karolta fel ezt a kérdést, tehát ez egy olyan terv állt ebből elő, ami a hatékonyságot hivatott javítani, és nem csak a források felhasználását, hanem minden más kérdésre is kiterjed, ami az alapok felhasználását illeti. Tehát ez egy rendkívül összetett valami, ami támogatja a munkát. Akkor a ez 2014 és 20 között sokan azt mondták, hogy egyszerűsítésekre kerül sor, azonban ezt senki sem értette később, hogy ezt mire értették, hiszen nagyon sok ilyen ilyen szlogán van, ami igazából ezen most megemlítenem, akkor mindenki érteni, hogy mire gondolok, de minden esetre a magas tekintélyű egyszerűsítő csoport munkáját nagy figyelemmel követtük, és láthatjuk, hogy nem igazán tudtak nagy eredményeket elérni. Azért erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindig gondoljunk erre, hogy ezt a témát nem szabad hagyni, ezen tovább kell dolgoznunk, ugyanis, hogyha a bizottság a tagállamok mellett azon dolgozik, hogy ezek a források, ezek, ezek azért a háztartásban, az államháztartásban is érzékeltőek legyenek, és Olaszország azért nettó befizetője az EU-nak, akkor mindig tudni kell azt, hogy hogyan lehet a pénzek folyását leegyszerűsíteni. És ezért is talán az egyszerűsíteni lehetne az ellenőrzést is, tehát nem csak az állami szubvenciókat, hanem a, ezeknek a forrásoknak a felhasználását is. Tehát az olyan követelmények leegyszerűsítésével, amelyek a közvetlen kifizetéseknél esetleg nem is léteznek. Poppins úrnal szeretnék utalni az S3-mal kapcsolatban. Ő az ex ante feltételekre utalt, amelyek hát egy korai, korai diagnózis létrehozásában segítettek, azonban bizonyos fokig megnehezítették a teljesítmények kereteit. Tehát itt azok a keretek, amelyek a különböző alapok stratégiai továbbfejlesztését illeti is lényegesek. Tehát tudjuk, hogy ezek a szabályok, ezek a rendelkezések észszerűek voltak, mert hiszen szabályok rögzítésére szükség volt, de természetesen ezeknek még idővel fel kell értékelődniük. Tehát itt rendkívül fontos, hogy hatékonyan kell tudni alkalmazni ezeket a pénzeket, az eredmény sokkal erőteljesebben kell, hogy középpontba kerül nem csak a compliance szempontnak, tehát nem szabad, hogy öncélú legyen a felhasználás. Az M plusz 1, M plusz 2-vel kapcsolatban ott nincsen lehetőség arra, hogy pénzeket anélkül, hogy kiadnánk, félre tegyük tartalékként, mert ugyanis, hogyha ez történik, akkor a nem kofinanszírozott részt azt vissza kell fizetni ezekbe a kalapokba, tehát ez itt jelen pillanatban nem is kétséges, hogy ez így van. vannak különböző félreértések, tévedések, amik pontosan nagyon bonyolult szabályokból erednek. Ezek azt is eredményezik, hogy a tagállamoknak olyan forrásokat kell fedezniük, amiket kiadtak, viszont nem kerültek társfinanszírozásra, mivel hogy hibák kerültek ki velük kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, ez egy rendkívül eh, érdekes eh, beszámoló volt eh, olasz részről, és hiszen már többször is említettük a területet, és nagyon örülünk, hogy itt van velünk. Torálda asszonynak adom meg a szót, aki pedig az EU pénzekkel foglalkozó minisztériumtól érkezett meg hozzánk, parancsolni a szó. Thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma A Románia helyzete nem könnyű a hiba százalék tekintetben sem, de mindenképpen jó. Place. Nos, minden esetre a problémák ugyanazok, Horvátország kivételével a tagállamokban. Egymástól megtanulhatjuk, hogy mi ment jól, és különösen, hogy mi nem ment jól. És ezért kell egyszerűsíteni és hozzáigazítani. A 2007-2013-as időszak Románia szárában az első ilyen időszak volt, előtte az előcsatlakozási alapok voltak, amelyek nem azt mondanám, hogy nem voltak hasznosak, de eh, a eh, későbbi szabályok egészen mások voltak a csatlakozás után. Tehát először találkoztunk a kohéziós politika szabályával, és Romániája különleges helyzete volt, hiszen mi a jogosultak voltunk a kohéziós alapokra. Ez nagy infrastruktúrális projekteket jelentett, amelyeket tíz év alatt hoznak létre, és ezért ez nehéz volt az N plusz 2, N plusz 3-as szabályokba beleilleszkedni. Mint mondtam, Románia majdnem 90%-os abszorpciós rátát ért el, amely nem a legjobb, de mégiscsak azért bátorító, mert különben korábban 7%-nál tartottunk, tehát felgyorsultunk, és azt hiszem sikerült bizonyos módon átvenni a sebességet és a végrehajtást felgyorsítani és segíteni a kedvezményezetteknek. Hiszen itt a végrehajtásról, az abszorcióról van szó, a szabályokról, Ugyanakkor a legfontosabb szereplők a kedvezményezettek, őket kell támogatni és irányítani a végrehajtási folyamat során. Most természetesen a végső abszorpciós rátát akkor tudjuk megállapítani, amikor megvizsgálják ezt, de ez a 90%-ot már bejelentettük a bizottságnak, és valószínűleg ez lesz az abszorpciós aránynak a végső száma is. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a bizottságnak jelentett kiadásokkal együtt egy másik problémával is szembe kell néznünk, ez pedig a pénzügyi korrekció. Ez 1,3 milliárd euró Romániában. Ezt a, az, az állami költségvetésből támogattuk. Tehát a, ez attól függ, hogy milyen kedvezményezettek voltak. Ez az eredmény nem a legjobb, mégis számunkra ez volt az első pénzügyi gyakorlat. Most pedig abból kell hasznos, húzni, tehát azt abból kell tanulni, hogy mit eh, csináltunk jól, és mit csináltunk rosszul, hiszen a kohéziós politikával nagyon jó eredményeket értünk, értünk el, és most akkor tovább kell lépni. Az egyik tanulság, és ez a legfontosabb projektekhez kapcsolódik, hiszen, mint mondtam, Románia a kohéziós alapból is részesül, és az egyik legnagyobb feladat az infrastruktúrájának a megerősítése. A 2007-2013-ban a legnagyobb projekteket jóvá hagyták, és Románia volt az első, egyik első ország, amelyeknek jóvá hagyták a programjait és az irányítási rendszert erre a 2007-2013-as időszakra. 2007. júniusában hagyták jóvá a stratégiai keretet, de a végrehajtást illetően az utolsó helyen vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy a kedvezményezetek nem tudják, hogy mire van szükségek, vagy hogy mi nem tudjuk azt, hogy mire van szükség Romániában, nem jól elemeztük a szükségleteket, de a végrehajtás és sokszor a fontos projekteknek nagyon jó és hosszas előkészítő fázisra van szüksége. Tehát a, az alapoknak a felvétele, adszorpciója, és az N plusz 2, N plusz 3-as szabályoknak való megfelelés azt jelentette, hogy bizonyos projekteket nem jól készítettünk elő, tehát nem elég ideig vizsgáltuk meg a projekteknek a minőségét és a megvalósíthatási tanulmányokat, mert mindenütt azt mondtuk, hogy jó, rendben van, ezt a pénzt el kell költeni alá kell, vagy költeni, alá kell írni a papírokat és a többi ez az egyik legnagyobb probléma, és pedig az, hogy a nagy infrastruktúra projekteket nem megfelelően készítettük elő, nem elég időt töltöttünk a kedvezményezettekkel, és nem erősítettük meg az adminisztratív kapacitásukat ahhoz, hogy ilyen nagy projekteket irányítsanak Nyilvánvalóan a szabályok is bonyolultak voltak, mind európai eh, szinten, mind a nemzeti szinten, hiszen ezeknek meg kellett felelni a kedvezményezetteknek. Épp ezért és ezért történt elsősorban a szállítás területén, eh, amik eh, az operatív programok során az alacsony adszorpciós arány, az Európai Beruházási Bank és a Jaspers-szel való együttműködés során. Ezt megköszönjük a bizottságnak, hiszen leültettek bennünket az asztal köré, még akkor is, hogyha néha nem úgy éreztük, hogy ez a legjobb módja a dolgok megoldásának. De mindesetre együttműködtünk, és az egyik legjobb jobb dolog, ami történhetett, az a az szállításnak a követelmény, a feltételrendszere. Aztán még egy probléma a pénzügyi válság volt, és a, nem, a nemzeti költségvetésnek a problémája. Mint ahogy az olasz kolléganő is mondta már, a nemzeti szinten eh, a mi kötelességünk az, hogy kifizessük a kedvezményezeket, hiszen ha ezt nem, tudjuk, nem tesszük meg, akkor nem tudunk a bizottságtól pénzeket kérni. Ezért 2008-2009-ben, amikor Románia eh, különösen érintett volt a pénzügyi válság alatt, késlekedtek a kifizetések, az adminisztrációban is nagy problémák voltak, egy csomó kollégát elvesztettük, egész egyszerűen azért, mert munkahelyeket szüntettek meg. És ezen kívül a kedvezményet nek a cash flow szintjén is problémáik voltak, mert a saját forrásaikból nem tudták finanszírozni a projektek végrehajtását. Ezért most két intézkedést hoztunk, és azért használjuk még most is ezt a pénzügyi mechanizmust. Tehát a kedvezményezeteket az, a, az állami költségvetésből fizettük ki. Nem a saját költségvetésükből kellett az egész összeget fedezni. Mi ellenőriztük őket, és aztán mi adtunk nekik pénzt, tehát ezt vállaltuk ezt a kockázatot, hogy a költségvetésből fizettünk nekik. Ezt nehéz megvalósítani, ezt a mechanizmust, különösen a közfinanszírozási közpénzek minisztériumával, hiszen ők is azt akarják, hogy csökkentsük a közpénzek kifizetését, de ez a rendszer most már működik, és a kifizetési kérelmek és az valódi kifizetések közötti időszak az 20 nap. Tehát ez a maximum, ami alatt kifizetjük a, a kedvezményezettek, amikor beadják, benyújtják a kérelmet. Egy másik probléma ezen kívül, és remélhetőleg ezt már mára megoldottuk, ez az összehangolás. A központi széten az új alapoknak az irányítói között. Tehát a minisztériumok összehangolására nem volt egy erős központi szerv, amely azt a biztos környezetet nyújtották volna, amely az irányítókat segítette volna. Ezért az Európai Alapok Minisztériuma a belső fejlesztési, a regionális fejlesztési minisztériummal együtt meg, ugyanolyan módon lép közbe, és az irányító hatóságok most a minisztériumok kebelében vannak. Épp ezért vannak horizontális szabályok, megközelítések, és, és végrehajtások. Mert vannak végrehajtási különbségek például a versenyképesség és a regionális hatóságok között. Végül pedig a legfontosabb e, a e, kedvezményezettek támogatása. Nem értek egyet azzal, hogy nem tudják, hogy e, milyen szabályok vannak. Beszéltünk a kevésbé fejlettet régiók, a 8-ból 7 ilyen régió Romániában van, ahol alacsony a közigazgatási kapacitás, és ezért szükségük van a hatóságok segítségére, nem csak a nemzeti, hanem az európai hatóságok segítségére is, ahhoz, hogy előrelépjenek, hogy felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat, és így és így elér, elérjék eh, a politika cél, eh, célkitűzéseit. Már van is két olyan régió, akik megkapták a támogatást, és nagyon gyors eh, és egyenes javaslattal álltak elő, amelyeket megbeszéltük a régió érdekelt feleivel, és most pedig elkezdődhet a finanszírozás a Federből, és reméljük, hogy az eredmények alapján elkezdhetjük a másik hat régióval ezt a munkát. Különösen azokkal, amelyek kevésbé fejlettek. nyilvánvalóan itt nincs olyan, amelyik az egyiknél fontosabb. Nos, meg szeretném köszönni önöknek, és azt szeretném még kijelenteni, hogyha lehet, hogy nem mi vagyunk az asszociós bajnokok, akkor is felismerjük a kohéziós politikai szükségletéket, hiszen képeztük az embereket, utakat építettünk, foglalkoztuk a, foglal- a munkanélküliséggel, a KKV-kkel, különösen olyan nehéz időben, mint a pénzügyi válság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon értékeljük a részvételét, hiszen rendkívül fontos régió, fontos az, hogy a régiók élvezhessék az európai pénzek nyújtott támogatást. Adhatom meg a jelentős tevőnek a szót, hogy kérdéseket tegyen fel? Well, uh, very briefly, mert... Nagyon röviden csak. Ezek az adások többé-kevésbé megerősítették azt, amit eredetileg is szerettem volna mm, én is megállapítani, hogy vannak példák egyes tagállamokból, amelyek nagyon sikeresek az alapok felszívásában. Említettem a százalékos kifizetési igényeket 2016-ban, összevetve az előzetes előrejelzésekkel, melyeket egyes államok terjesztettek be. Svédország, vagy Finnország esetében például a kifizetési igények magasabbak voltak, mint az előzetes becslések, és ez abban 196 kal például. Még más tagállamokban úgy tűnik szinte képtelenek beterjeszteni egy, egy kifizetési igényt. Horvátországban 6 százalék, ez az arány csak Romániában is van még jócskán tennivaló. Az előrejelzett alaptömeghez képest 1 százalék a benyújtott igények aránya, és hazámban viszonylag kicsit sikeresebbek, de mi is egy sor problémával kell szembenézünk Bulgáriában. Hát a fő érve, amelyet meg szeretnék fogalmazni, a fő gondolat az, hogy a mai abszorpciós kapacitás kérdése a nagyobb kohézióval függ össze, hiszen a végső cél a konvergencia erősítése. Az tehát, amit a, a egyes vizsgálatokban látunk, hogy vannak tagállamok, ahol sikeresek, máshol meg hatalmas problémák vannak, önmagában nem válaszolja meg azt a kérdést, hogy mik azok a sürgős intézkedések, amelyeket az Európai Bizottság jelenleg mérlegelne, annak érdekében, hogy ezeket az arányokat valamiképpen közelítsük egymáshoz. És ahogy említették, ez egy rendszerszerű probléma, a rendszer problémája. A hozzászólásokban is említették többen a számvevőszék vizsgált eredményeit mutatva fel, amely a pénzügyi keret, illetve a szabályozás alapján rámutatnak, hogy ennek az időszak az első két évében, 2015-ben és 2016-ban voltak éppen elveszett ez a két év a preparatív programok végrehajtásából. És amit az Európai Bizottság második hozzászólásában hallottunk, hát arra a konklúzióra vezethet bennünket, hogy itt egy nagyon komoly zárványt, egy szűk szerek keresztmetszetet találtunk, amely a fő akadálya a jobban szétterített abszorpciónak. A jobb minőségi projektek hiányában ugye késlekedik a jóváhagyása a projekteknek. Lehet, hogy ez túl, túl messzire mentek a minőség megkövetelésében. A Dán hozzászólásból is kiderült az, hogy mennyire fontos, hogy gyorsak legyenek a program végrehajtásában. Sokszor a túl jó igény a, a, árt. Az elég jó, jobb, mint ha nagyon jóra törekednek, hiszen ha újra és újra ellenőrzik és vizsgálgatják jóváhagyás előtt a projekteket, annál jobb, hogyha előre mennek inkább, és persze a monitoringgal figyelemmel kísérik, hogy a nagy kockázatok azért elkerüljék a csalásokat és a szabálytalanságokat, de, de haladjanak, az a lényeg. Mert hogy most oda kerültünk, hogy a, egyre inkább ismétlődnek a csúszások, és az Európai Bizottság ezért végére teszti be a többéves pénzügyi keret javaslatát, vagy akár úgy tűnik most inkább a jövő év közepén, a bizottság említette a hetedik kohéziós fórumot, amely nemrég zajlott le. Igen, ám nem állt föl a bizottság egy hetedik kohéziós ahol ott az előző fórumon több, kijöttek ilyennel, nagyon jól szervezett fórumon, és egy analitikus jelentés készült akkor a kohézióról és a kihívásokról. Ugye volt két nap szép eszmecserékkel és beszédekkel, ám nem sikerült jelentésben leírni, mik a kihívások, mik akadályozzák a kohéziós politika továbbvitelét. Üdvözlöm a három előadást, nagyon fontos gondolatok fogalmazottak meg, de úgy érzem, az Európai Bizottság továbbra is adós azzal, hogy egy sikeresebb abszorciós folyamatot indítson be, illetve segítsen elő. Ja, danke schön. Ich hab auch... Köszönöm, nekem is vannak kérdéseim. Az olasz vendégünk ugye beszélt a szabályozás kérdéseiről, biztosan számolta a, a számoszlapokat, írva számadatokat, a bizottsághoz is fordulók, hiszen felfele haladnak ezek, a szabályozások száma erősen növekszik, illetve a jogszabály alatti szinten levő szabályozások száma kivált kép. Ugyanakkor az egyszerűsítés mintha gyengülne. Tehát a legnagyobb egyszerűsítés az volna, hogyha így sikerrel járnánk az élelmutatások tekintetében is. Van kérdésem, aztán kérdésem van az olasz kép vendégünkhöz. Olaszországban a kalábriai és kampániai célokat említette, sőt van egy külön task force, milyen eredményeket ért el ez? 2010-ben vagy 2011-ben ott járt, kampániában jártunk, Szicíliában is, két évvel ezelőtt, vagy tavaly. Azelőtt én meg, meg korábban is voltam Szicíliában. Különösen aggasztott bennünk, mert Olaszország ugye alapító tagja az EU-nak, ám régió szinten nagyon nagy gondok vannak. Amikor kampániában jártunk, az irányító hatóság képviselő találkoztunk helyben, és ott nekünk nem nagyon volt jó benyomásunk az ott folyó munkáról. Mert hogy nem nagyon foglalkoztak a, a súlyos problémákkal. Milyen hírei vannak arról, hogy az abszorció javult volna ilyen intézkedések révén ott? A román képviselő általában nehézségeket mi is belátjuk, hisz ez az ország még mindig nagy komoly, komoly átalakulásokon megy át. Mit gondol tehát akkor? Azt mondta, hogy a, a végrehajtásban csökkentették a ugye kormányváltásoknál látjuk ezekben az országban, hogy egész garnitúrákat cserélnek le, az egész igazgatást úgy, hogy van, átalakítják, embereket elbocsátanak tömegével az, a közigazgatásból. Mit tehetnek annak érdekében, hogy valamiképpen stabilizálják ott a helyzetet? Mert Romániában műzőn van tennivaló. Ám a dénkepviselőnek meg sajnos nincs kérdése, mert mindent nagyon jól csinálnak. Nagyon nagy benyomást tett rám az előadása. Ám az érdekelne, hogy a papírok dokumentumok számának szab eltaporodással általán egyes tagállamok miért tudnak jobban megbirkózni ezzel, mások meg miért nem, hiszen a terhek azonosak. A bizottsági képviselőszordulók kezdeni ön, uram, akkor? Poppins úr? Köszönöm, Gressler asszony. 10 perc múlva el kell mennem. Remélem azért rendben van. Ötig terveztem itt lenni. Csapatom itt marad de azt szerettem volna megerősíteni hogy minden tagállammal szorosan működünk, meg minden régióval, és hatóságokkal. Az adminisztratív kapacitások azonban nagyon különböznek a tagállamokban. A lemaradó régiókkal kapcsolatban egy saját tanulmányt publikáltunk, és a fejlesztési szűk keresztmetszet túlmegy a programozáson. Itt van egy kormányzási probléma, alkotmányi berendezkedés, a közigazgatás, az állami igazgatás szervezete, a munkaerőpiac, oktatás, politikai kérdések, amik nem tartanak az EU hatáskörébe is hozzájárulnak a problémához. Azonban megteszünk mindent annak érdekében, hogy segítsük ezeket a régiókat, és az is igaz, hogy a Dán hatóságok, a Dán protokolli megállapodásokat, meg a programokat már jóvá hagyták. Nagy tárgyalások után, de nagyon hatékonyan és korán. Ez még tehát van erre lehetőség, és persze mindezt azt mutatja, hogy persze nagyon széttartó helyzetek vannak a tagállamonként. Mi azonban arra törekszünk minden módon együttműködjünk a régiókkal, minden eszközzel segítve a végrehajtást. A bizottság nem szűk keresztmetszette vagy akadálya a végrehajtásnak, ezt nem mondhatjuk. Az iránymutatás, a guidance célja az, hogy jogbiztonságot nyújtson. Lehet persze vitatni ezt, hogy jó-e, Ám az a tény, az tény, hogy az a tagállamok és a régiók kérnek tőlünk elemutatást. Hogy miért teszik, hogy miért kérik egyszer, aztán meg miért bírálják, hogy olyan sok van belőle, hát azt ők tudják megmondani, én ezt nem tudom elmagyarázni, ám az egyszerűsítés nem puszta terminológia, hanem itt tényleges cél, amire törekszünk mindenkivel. és az esztősített költség elszámolás, meg egyéb dolgok könnyen megléphetőek volnának, mégsem teszik. Az tartóságokat igyekszünk meggyőzni erről. Tehát nem pusztán terminológia ez, hanem van ezek a tartalom is. Ami pedig az eredményeket illeti. Ez nem csak a végre, az irányorientáció, eredményorientációról van itt szó, hanem egy hatalmas keretet kell felállítani. A programozási szint is nagyon különböző. Vannak olyan programok, amelyek egy egész országot lefetnek, és aztán vannak regionális pro pro programok, amelyek csak így kis területet fednek le, és mindegyiknek kellnek indikátorai, eredményei, mért eredményei, a tagállamok együttműködve próbálunk ezen ezt kezelni. A szakpolitika jövőjét illetően is megint utalnék a Dán hozzászólásokra. Ez volt a mi megközelítésünk. Mi nem envelopokról beszéltünk, hanem a szüksége, az igényekről, és aztán határa kell meghatározni az a pénzek alapján a prioritásokat. Ez a módszertan, amely ebben az időszakban is megvalósul, a rugalmasság pedig nem arról van szó, szó hogy az értatóságoknak szabad időt engedünk meg, hanem az Európai Unió tényleg is igényes igazítjuk a, a programokat. És a migráció meg a terrorizmus hatása az állampolgárokra még nem volt ismeretes a tárgyalások során, mégis most a finanszírozás idején figyelemmel kell lenni erre is. Tehát a migráció és befektetési prioritás ezért emeltük ki, mert hosszú távon szerintünk van lehetőség az integrációra, amely segít ezen a témán. Így dolgozunk, és így fogunk dolgozni minden partner együttműködve egész Európában, az Európai Parlamenttel is, meg a számvevőszékkel. Helyesen mutatott rá arra, hogy, hogy vannak teljesítmény auditjaink, és kikötőket már nem finanszírozunk, a reptereket sem, csak az alaptentéket, el se fogadunk pályázatokat kis repterektől, bár lehet, hogy szükség lenne rá, mert éppen a KKV-k hozzáférését segíthetik akár, ám nem. És ami pedig a kondicionálást illeti, köszönöm, hogy említették, hogy Romániában szükség van egy alaptervre, meg más ágazatokban is szükség van erre, és működnek a tagállamokkal abban, hogy egy bevezessék ezeket. És a bizottság is belátja a folyamat fontosságát, hiszen erre lehet, lehet majd építeni 2020 után. És konkrét bizonyítékok alapján, tények alapján kell dolgozni, és a stratégiai jelentés meg fog születni, ezért végén ennek érdekében, amely a tagállami irányítóhatóságok jelentésére alapul, a kohéziós jelentés meg direkt ki is lehetettük, mert mindig azzal vádoltak, hogy a, a fórum előtt publikáljuk. Most pont fordítva csináltuk. Először inputokat gyűjtünk a fórumon, aztán adjuk ki a kohéziós jelentést, melyet majd követnek nagyon konkrét számadatokkal is azokat is tartalmazó struktúrális alapokra szóló jelentések megvizsgáljuk az egyes elemeket. A lemuklazó régiókról a jelentés, az, lesz egy örbön jelentésünk, azért második felében úgy gondolkozunk azon, hogy a jövőben aktívan fogunk fellépni a e jelentése publikálása tekintetében. Köszönöm a kedves szavakat, köszönöm, hogy meghívtak minket. Továbbra is együttműködünk. működünk. Ez a fő irány elvünk. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen. És eh, a Ricsi region eh, úgy látszik, hogy üzemi eh, kiránduláson vesznek részt, tehát egy reflektációs napot, anélkül, hogy elhagyták volna Brüsszelt. Hát ez nem tiszteletem. Rendben, akkor folytassuk. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, két kérdésem van. Az egyik. Egy, először is egy kis megjegyzésem lenne a személyzettel kapcsolatban, amit az elnök asszony említett. Azt hiszem, megerősíthetem, és bárki, aki a strukturális alapokkal gondolkozott vagy a rendelettel, mindazok megerősíthetnék, és ez egy kritikus megjegyzés, hogy az alkalmazatok tapasztalatlanok, és elsősorban a, a végrehajtás felé irányul. Ez rajta volt a diámon is, hiszen az évek alatt ezt tapasztaltam mind a mi oldalunkon, mind a bizottság, az Európai Bizottság, a számbevőszék részéről. Tehát az évek során még akkor is, amikor elég kicsik voltunk ahhoz, hogy a sárlományi épületben legyünk, ezt tapasztaltuk. Tehát ez előny is lehet, és nem irigykedem azokra a tagállamokra, ahol problémák vannak a személyzettel. A másik kérdés, hogy hogy a rendszabályok, a szabályok miért mások. Részben egyet kell e, értenem Popens úrral, hogy néha a tagállamok e, iránymutatást kérnek, amely ország vagy bizottsági szinten lehetnek, ahol ahol előrejelzést szeretnének kérni, vagy a nehezen értelmezhető rendelettel kapcsolatban is kérnek információkat, azért, hogy eredményeket érjenek el egy bizonyos iránymutatással kapcsolatban. Nem feltétlenül látom ezt racionálisnak a tagállamok részéről sem néha tulajdonképpen együtt kell élnünk a rendelettel, az állapotával. Talán nincsen szükség e, irány, iránymutatásra, magyarázatokra még ezen a rendeleten felül. Én nyilván ezt egy kis tagállam szempontjából mondom így. Nyilván nem használom a rendeletnek azt a részét, amely nagy infrastruktúrákkal foglalkozik, mert nekünk nincsenek ilyenek. Tehát vannak olyan rendelkezések, amelyeket így megkerülünk. De egyszerűen mi csak ezzel a rendelettel dolgozunk, és úgy fogunk hozzá, hogy ez az élet része. Hogyha megfelelően akarjuk elkölteni az alapokat, akkor a szabályok szerint kell elkölteni. Ezt ígértük az intézményeknek, hiszen közös irányítás van. Lehet, hogy nem tetszik mindegyik szabály, de hát ez van. És egyszerűen több időt kell tenni a végrehajtással, mint a megvitatásával az ilyen rendeleteknek. Tehát így tudom legjobban leírni a mindennapi minkákat. Azt hiszem, egy kis megjegyzésem azért mégiscsak van egy EU-s és egy nemzeti finanszírozási rendszer közötti különbség legalábbis a mi esetünkben az, hogy az EU-s rendszerben van több szintű ellenőrzés, míg a nemzetiben a nemzeti számvevőszéket jelenti ez a szint. És ez nyilván jelent különbséget, olyan értelemben, hogy a szabályok szerint többszintű ellenőrzésnek kell megfelelnünk, de azért ez javult az évek során úgy, hogy ez az ellenőrzés az inkább egy tanulási folyamat, tehát egy passzívabb párbeszédből, amelyben benne van a bizottsággal, az számunkra lehetővé tette, hogy megfelelően járjunk el a szabályokkal. Világos, hogy a, a rendelet például a hatóságok kijelölítését illetően a mi esetünkben azt jelenti, hogy olyan folyamat volt, hogy olyan irányító hatóságot jelenjenek ki, amelyek 1990 óta kezelték az EU alapokat. Tehát néha úgy érezzük, hogy egy bizonyos rendelet az nem feltétlenül illik mindenre, de megpróbáljuk ezeket tiszteletben tartani, mint európai szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, és valaki, aki már 20 éve ugyanazt az állást tölti be, és hatalmas tapasztalatokkal rendelkezik, ilyen már nincs is uh, Brüsszelben, hiszen minden hét évben itt újra a nulladik óra jön el, és akkor utána csodálkozunk, hogy uh, nem jön össze semmi. Uh, Agroasszonynak adom meg a szót, és aztán utána folytatjuk. Köszönöm. Nagy, nagyon, nagyon szépen köszönöm. A definíciók a definíciókat illetően már 16 év óta foglalkozom az EU alapokkal. A mi problémáink elsősorban azzal kapcsolatok, hogy csak hogy 2009-ben például a kifizetéseket 25%-kal csökkentették a pénzügyi válság miatt. Ez azt jelentette, hogy a legjobbak elmentek máshova dolgozni, és ezért nagyon nehéz volt őket visszaszerezni. Tudjuk, hogy néha nincs elég stabilitás, és ezért a feltétel rendszer, tehát a közigazgatás javításának a feltételrendszerét 2015-ben elfogadtuk, és most hajtjuk végre a közigazgatási kódexel és a, kormány alkalmazottak szabályzatával együtt. Ilyen módon a feltételrendszer segített nekünk egy olyan rendszert bevezetni, amely a kormány tisztviselőkre vonatkozik. Az EU alapokat illetően bevezettünk egy értékelési rendszert, amely alapján az az EU alapoknál alkalmazott tisztviselőket évente kétszer értékeljük. Ezt a Világbank segítségével hoztuk létre, de az Európai Alapok Minisztériumában mi vezettük le. És a, az audit és a tanúsító hatóság esetében is ez történt. A teljesítmény mutatók persze lehetnek mennyiségileg, számszerűleg, számszerűleg Például, ha megnézzük egy engedélyező tisztviselőnek a fizetését, akkor azt mondjuk, hogy én mindent engedélyezek majd én magam azért, hogy én kapjam a legtöbb prémiumot. Hogyha azt nézzük, hogy hány szabálytalanságot vesz észre, akkor azt fogja mondani, hogy no hát akkor minél több szabálytalanságot veszek észre, hiszen akkor jól, eh, ez azt jelenti, hogy jól végzem a munkámat, és ezzel lesz, kapok bónuszokat. Eh, de mindesetre van ez a teljesítményrendszer, és nagyon örülünk annak, hogy a már harmadik éve eh, alkalmazzuk ezt, és a közigazgatás szintjén ez jó eredményeket hozott. Persze még nagyon sokat tehetünk a közigazgatás reformját illetően, hiszen 2020-ig e, vagy 2020 után is alkalmazni kell majd ezt, és e, más intézkedések is jönnek majd, és azokat is végrehajtjuk. Many thanks. We know that you have to leave. Köszönjük szépen, tudjuk, hogy el kell mennie és jó utat kívánok vissza Romániába. Tudjuk, hogy el kell mennie. A kollégáim itt maradhatnak, mert ők holnap reggel utazhatnak. Tehát, hogyha vannak még kérdéseik, akkor ők válaszolnak majd rá. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ágró asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdése mindenek előtt a három régióra vonatkozott, amelyeket egyébként én is név szerint említettem. 2007-ben 2007 és 2013 között egyébként egy különleges task force volt kinevezve az ő támogatásukra a nagyon szoros együttműködésben a bizottsággal, dolgozott ez a Task Force, Olaszország, de a bizottság is rendkívül aktív volt ezen a területen. Nézzük meg, hogy milyen eredményeket tudott felmutatni a Task Force. 104 százaléka a pénzeknek Kalábriában 109 százalék, tehát többet is hívtak le, tehát 90, majdnem 97%-ot Szicília, és 0,5%-os hibaforrásra, kvótával történtek ezek az forrás lehívások, tehát ez azt mutatja, hogy jelentősen 2% fölött végeztek ezek a tartományok, régiók. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a helyzet 11 és 20 és 2020 között. Tehát, hogyha megnézzük, akkor egy bizonyos stabilitás látunk önkormányzati szinten a Kalebriában és Sziciliában is. A módszerek is, amelyekkel dolgoztunk a Task Force-ban, szintén tovább fejlődtek, és fenntartásra kerültek. A struktúrákat egyébként tovább finomítottuk, és hogyha megállapítottuk, hogyha egy módszer működött egyszer és bevált, akkor azt persze pozitív módon alkalmaztuk. Kampániában a, ugyan a hatóság megváltozott, azonban nem a munkatársak változtak meg, hanem ők megmaradtak, és ez kontinuitásról gondoskodott és tanuló képességről. Az egyik projekt aminek a során az indikáció, amit figyelembe kellett venni, az, az volt, hogy tudjuk, hogy a vonatkozó rendeletet 2014-ben fogadták el. Tehát azt látjuk, hogy Szicília esetében 31 százaléka a válogatott adott régi, projektek számára került fel, ráfordításra, és 30 és 40 százalék körüli a másik két régióban ez az arány. De miért? Mert nem adszorpciós problémáról van szó, hanem egy minősítési problémáról van szó, ami a hatóság, az, az illetékes hatóság kijelölésén múlott. Tehát ez az egész ügy nagyon komplex volt, és azok a projektek, amikre az előbb utaltam, tehát amelyeket társfinanszírozással kellett megfinanszírozni, és ugye a társfinanszírozásokat csökkenteni kellett, ezek a 14 és 20 között közötti időszakban elmondhatjuk, hogy a projekt tervezés elhúzódott. Tudjuk, hogy a kifizetés az egy rendkívül fontos projektparamétert jelent, és a Dán kollégámnak had mondjam el, hogy egyébként mi nem vitatjuk a rendelteket, mindig betartjuk az előírásokat, konkrét intézkedések azok, amelyeket végre tudunk hajtani, mi is, és mi nálunk Olaszországban is mind ezek az intézkedések megvalósításra kerülnek, és ez után azt tapasztaljuk, hogy szükségleteknek fedeznek ezek a projektek, és az intelligens specializáció terén is azt gondolom, hogy Olaszország talán az egyetlen olyan ország, ahol van nemzeti és minden egyes régióra is stratégia, és ez az intelligens stratégia vagy specializáció a strukturálisan hátrányos helyzetű régiókban azzal a célra kerül bevezetésre, hogy párbeszéd induljon a partnerek, a bizottság között, ami egyébként valóban nagy jelentőségű volt, ugyanis Sziciliában több mint 600 cég és egyetem is részt vett ebben a párbeszédben, ami egy nagyon gyümölcsöző területet jelentett, és a jövőt illetően nagy segítségünkre lesz. Nem csak a program további tervezése során, hiszen elmaradtak lépések 2013 előtt, és az innováció, a minőség rendkívül fontos, hát nem fogjuk hagyni, hogy lelassuljanak ezek a programok, és a minőség sem lesz negatív kihatással az időbeli lefolytatásra. Tehát természetesen ezek a régiók továbbra is specifikus figyelmet igényelnek majd, amit továbbra is folytatnunk kell, de már elindult egy párbeszéd a számviteli minősítő ellenőrző intézményekkel, amelyek az elmúlt időszakból ténylegesen levonták a megfelelő tanulságokat. Nagyszerű, hogy hallott, hogy ilyen jó híreket hallottunk. Nagyszerű, hogy ilyen jól alakultak a dolgok. Köszönöm szépen, egészen jól haladunk a programunkban. Mendes úr következik, aki az, az egyetemi szempontból fogja ezt a problémát megvilágítani. Parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt kollégák. Hadd ismertessem néhány szóval összehasonlító kutatási programunkat a European Policies Research Center részéről, amely a pénzügyi felszívó képességet mérte, vizsgálta. Tudom, hogy csúszásban vagyunk, igyekszem rövidre fogni előadásomat, a lényegre szorítkozom. Van irodalom a pénzügyi abszorpcióról, mely főképpen korábbi időszakokkal foglalkozik, és a szakirodalom áttekintése alapján általában a kormányzási minőség és a kedvezményezettek a meghatározó tényezők a kohéziós politikában. A szakpolitika, a politikai vezetés, a vezetőszerep, a politikai instabilitás problémái egy esetekben, különösen a választások idején ezek lassíthatják az abszorpciót, az alapokkal a visszaélés is probléma sok esetben, intézményi struktúrák centralizált, decentralizált struktúrák, EU szankciók, ösztönzők, M plusz 2 szabály, az automatikus decommitment, és a tanulás. Mert sok esetben új tagállamokban ugyan alacsonyabb a kapacitás, a EU-12-ek az első program időszakban jobban szerepeltek. Az értékelési tanulmányok körében a DJ Régió Expost értékeléseket publikál, mely azt mutatta, hogy alacsonyabb volt a pénzek felszívása 2007-től 13-ig, mint a korábbi időszakokban. Érdekes az is, hogy az Európai Számbevőszék előadója azt mondta, hogy a két időszakban a, a lehívások összevethető mértékűek. Nem tudom, hogy ezt hogy látták, lehet, hogy más alapokat vizsgáltak, mint mi, vagy másképp más adatokra támaszkodtak. Ám az expost értékelés szerint a 2007-13-as időszakban lassabb volt ez, mint korábban. Az meg lassabb volt, mint az azt megelő időszakban. A válság persze komoly tényező volt mindebben, ezt az EU válaszok ugyan csillapították, a társadalmi irányokban való módosulások, a top aztán a jobb végrehajtási task force, ami 8 tagállamban fejtette ki tevékenységét, a rendszerek javítása, a projektkiválasztási kihívásokra adott válaszok Csehország és Bulgária kiemelhető új rendszerekkel, Romániában is, Horvátországban is, illetve voltak gondok a projekt felhívások kezelésével is. A, szabályozási komplexitás, amely a gold plating, az EU szabályok kapcsolatban jelenségére húzítva fel a figyelmet Románia, Bulgária ügyében, a magas fluktuáció a szakemberek körében, építés, tanulás, decentralizáció, centrális koordináció mellett a szakismeretek erősítése, például a Lengyelországban erősítette az abszorciót, és román kollega, román kollega is beszélt arról, hogy a központi koordináció korábban probléma volt Ez a görbe mutatja az időbeli ütemezését a pénzügyi felszívások, felszívásnak 2015 16-ig négy csoportra bonthatóak a tagállamok. Ezt az Európai Parlament az IPRC részéről végzett tanulmányából vettük ki, amely osztályozza egyes tagállami csoportokat az abszorpció szintjéhez képest 2013-ban, illetve a 16-ig időszakban. Nagyon világos pályák rajzoltók meg ezen országcsoportokban. A programok hivatalos lezárásakor a tanulmányok azt mondták, hogy maga lezárás hatékony volt, megfelelt a formális lezárásoknak, bár a tanulmány nem elemezte a minőségét ezeknek a dokumentumoknak, meg azok hatását. Ez a funka még folyik, Poppins úr említette, hogy a zárási jelentéseket következő hónapokban el meg az Európai Bizottság. A pénzügyi abszorpció képességét javították egyes intézkedések, a phasing és a, a következő szakra átétel, és egy tényező volt az éves audit nak is jelentős hatása volt arra, hogy fokozta a szigorúságát az auditoknak az időszakban, és nem csak a végén, hogy már mondtam, a Task Force, a jobb végrehajtás szolgálat Task Force munkája javította a helyzetet, a peer-to-peer csoport pedig, amelyet az Administrative Kapacitási Competence Center az Európai Bizottságban vezetett, annak érdekében, hogy a tagállamokat segítség ebben a folyamatban. A pénzügyi eszközök végrehajtása a nagy projektekben is probléma volt, a nagy projektek sokszor késtek, sőt visszalépések történtek, és ennek nagy hatása lehetett, hogyha nagy pénzeket képviseltek. Az állami támogatások megfelelés is probléma volt, a pénzügyi eszközök is okoztak kétségeket, az audithatóságok nem kellett, hogy ellenőrizzék az eszközöket a végrehajtás során, csak a végén, az áráskor. Általánosságban volt a fő konklúzió, hogy a, minőség, a zárás minősége alapvetően az adminisztráció kapacitástól függött, és a program az, az hatóságok kormányzati minőségétől, irányításától, az irányító hatóságok és a hatóságok részéről is lesznek nehézségeket, különösen akkor, mikor a zárás újszerű volt, vagy magas volt a munkaerő fluktuációja, vagy más egyéb újdonság adódott a módszertamban. A mi általunk vizet kutatás az IQNet program keretében történt, amely nemzeti és regionális hatóságok hálózata azt mutatta, hogy a 2014-ben 20-ig terjedő időszak fő tapasztalata az, hogy a projektgenerációs követelmények jók voltak, kielégítőek, a új komplex szabályoknak kellett megfelelni, erre majd még visszatérek. A pályázatok minősége javult, egyre igényesebb a program, projekt, a kiválasztás folyamata, a lekötési százalékok magasak, 40-50 százaléka egyes programoknak, ugyanakkor a kifizetések továbbra is nagyon korlátozottak, főleg csak előleget fizetnek ki az első években, és a teljesítmény tartal, tartalék tekintetében nem óvatosság tapasztalható hogy visszatérjek a fő kérdésekre, hogy miért olyan lassúak a kifizetések, ezt a jelentéstevő Pirinszki úr is hangsúlyozta. Részben a, kés, a program késő indítása, illetve a szabályozás késő jóváhagyása a pénzügyi keretek csúszása miatt a fő tényező a kijelölési folyamat késlekedése. Erről azt hiszem nem beszéltek az előző prezentációkban, holott 2015-ben csak egy negyede a programtestületeknek és közvető testületeknek került kijelölésre. Tehát nagy, a, a, a vonatkozó hatóságok, testületek kijelölése csúszott. Ez egy nagyon komoly tényező. Ez kapcsolódott az új követelményekhez ebben az időszakban a compliance értékelést a tagállamokhoz került át új követelmények is megfogalmazottak csalás elleni szabályok körében és a számítástechnikai rendszerekben is változás adott. Ennek nagy hatása volt a kijelölési eljárásra és folyamatra. 2016 végére sikerült ezt jobbára lezárni. Aztán az, időszakok átfedése is gond, az, hogy a 2007-től 2013 ig az abszorpció eleve késésben volt, főleg a zárásra koncentráltak, és, és nem arra, hogy az új programokat elindítsák. Új prioritások, tematikus célok, a négyes számú az alacsony szénkibocsátási gazdaság például nagyon sok új kezdeményezettel számol, új cselekvőkkel, új szereplőkkel és új eszközökkel. Új területi eszközök például fenntartható városi fejlődés, ITI, integrált területi beruházások, ezekhez hosszú idő kell a, be, a bekezdi, beinduláshoz, ez a végrehajtás késlelteti, a pénzügyi eszközök is lassan indultak el, megint csak azért, mert csúsztak az előkészítő intézkedések, már a pénzügyi eszközök voltak javulások, az exanta értékelési tervezés, amely formális követelmény volt már ebben az időszakban, és segített abban, hogy legalább megragadjuk az eszközökre való döntés megfelelő alapokra helyezhető legyen ezáltal, és ez javítja majd őben az abszorciót. Aztán az egyes szakaszok, szakaszolás, a pénzügyi eszközök szakaszokra bontása, a kifizetítő szakban, a lehívások azután történnek, hogy kifizetésnek kerülnek majd a jövőben a kedvezeteknek, és a menedzsment díjak is teljesítményorientáltabbak. Ezek segítik ugyan majd a végrehajtás, de lassúak. Aztán pénzügyi problémák, a társfinanszírozási problémák, a államháztartási konszolidációhoz kapcsolódó egy esetekben, aztán pénzügyi menedzsment ügyek is, a árfolyam ingadozások, amelyek csökkentik vagy növelik a finanszírozást a nem euróországokban, és a pénzügyi eszközök megtérülése hatással lehet a pénzügyi tervezésre, és meg is történt ez. Vannak compliance ügyek is, ex-ante kondicionalitások, újdonság volt ez, ez komoly igazgatási terhet jelentett, aztán elakadt kifizetések, addig, amíg a compliance meg nem valósult, leállították a kifizetést, és cselekvési terveket is megköveteltek. Konkrét problémák például Nagy-Britanniában a Brexit-tel kapcsolóan, a projektek jóvágyásának elakadása, amely a kifizetésekre is hatással volt. The key measures to support absorption. Az abszorpció segítését szolgáló főintézkedések szabályozásiak, a hazai jogszabályok módosítása, a szimplifikált közbeszélési eljárások, költségelszámolási eljárások, realokáció az egyes alapok között, projekt szinten pedig a koordináció prioritizáció, a strukturális alapok és más pályázatok körében társ finanszírozási ösztönzők, stratégiai tervezés, projekt, pipeline javító intézkedések és a kezdeményezettek célzatra eh, vonatkozó intézkedések, ezek igyekeztek gyorsítani az abszorpciót. kértek, hogy beszéljek a kohéziós politika jövőjéről. A reformvita csak most indult el. A bizottság még most kell, hogy kiadja majd a kohéziós jelentést a javaslatokkal, de világos, hogy az EU több, EU több válsággal kell szembenézni. A pénzügyi válság, a gazdasági válság, a migrációs válság, amely kihatással van az egyenlőtlenségre, a, ugye hát konvergencia gép leállt, ahogy mondták, a kohéziós politika reformjának nagyon bonyolult kontextusát teremtik meg mindezek. Egy friss tanulmány, amelyet a kohéziós fórum mutattak be, amelynek szerzője Job Beckley, Peter Brassner és Zuba Lengyelországból a szerzők úgy érvelnek, hogy arra van szükség, hogy erős EU politikai vállalás történjen a szolidaritás mellett, hogy a területi különbségeket belássák, ne csak a gazdasági növekedés legyen általában a cél, hanem az EU minden területén láthassák használt a globalizáció előnyeinek. In tandem with a... Sokan nagyobb hangsúly van a területi és helyi megközelítésének a kohéziós politikának. Nagy vita folyik arról, hogy a kohéziás politikát harmonizálják az EU célkitűzésekkel, és már hallottuk a strukturális reform agendával való harmonizációt, aztán az ország specifikus ajánlásokat. Itt a kohéziós politikával való kapcsolatról van szó, és eh, koherens legyen ez a kapcsolat. Ezen kívül harmonizálják a, az európai szemeszter folyamattal, és az európai szemeszternek jobban figyelembe kell vennie a kohéziós politika területi dimenzióját azért, hogy a kohéziós politikát nem csak az Európa 2020-nak a szélesebb körű gazdasági irányítási céljait valósítsa meg, hanem a folyamat során a kohéziót úgy ismerik fel, vagy el, mint mindegyik európai szakpolitikának e, az egyik vonulata, hiszen a szerződésben is benne van ez, mint kötelezettség. A hatékonyságot, eredményességet illetően, a teljesítményt életen vannak persze e, a politikai intézményes e, környezetben gyenge, gyenge pontok, hiszen politizálódnak mindezek a szempontok és a források elosztása is. Ezen kívül az előzetes feltételrendszerről is van szó, amelynek van észszerűsége, de azért relevánsnak kell lenni, a, például olyan országok számára, mint Románia és Olaszország, és Propens Orson is hangsúlyozta, hangsúlyozta a pénzügyi felvételnek, abszorpciónak, a felhasználásnak a szükségességét. Tehát van egy olyan kérdés, amely a feltételrendszereknek a korlátját állítja fel azért, hogy jobban koncertláttan legyenek, és a tagállami hatóságok is kritizálták az összehangolás hiányát. Egy másik kérdés még az ösztönzés arra, hogy megfeleljenek a feltételrendszereknek, tehát nem csak arról van szó, hogy ellenőrzik, van egy lista, amelynek alapján ellenőriznek, hanem a tagállamok ösztönözni lehet arra, hogy magukévá tegyék a feltételrendszert. Tehát, hogy jó, jobban nagyobb a, koncentrá, a koncentrálás arra, hogy a közigazgatási kapacitást alakítsanak ki. Ezen kívül, és ez tulajdonképpen a, a a teljesítmény alapú költségvetésnek a segítségére szolgálna, de nem tudom, hogy megvalósítható ez. Ez azt jelenti, hogy az eredményre alapulnának a kifizetések, ez pedig eh, azt jelenti, hogy ki kell számítani a standard költségeket. Egy másik kérdés a szélesebb körű eh, közvélemény eh, narratíva, amely negatívvá is válhat, tehát ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikát közelebb hozzák az állampolgárokhoz, tehát hogy pozitívabb módon prezentálják ezt nekik most tulajdonképpen a költségvetésről, a költségvetés vitája az eléggé rossz hatással van, tehát eléggé destró hatású, tehát hogy például a költségvetést a nem megfelelő prioritásokra költik, aztán úgy tűnik, hogy az EU intézmények a megfelelőség és a, és a felhasználás kérdésével vannak mániákusan elfoglalva. Aztán a költségvetési eljárásnak is negatív konnotációi vannak, tehát hogy az EU alapok finanszírozás az család, csalásokkal van tele, és hogy az EU intézmények nem hatékonyak, a kofinanszírozás az csak része a projektek teljes finanszírozásának. Tehát mindez egy negatív vitát eredményez, és a média, médiában is negatív felhangokat kap. Nem mindig így van a helyzet, de egy erősebb, hatékonyabb kommunikáció és az, az állampolgárokhoz való újabb kapcsolat felépítés szükséges lenne és elsősorban a politikáknak az eredményeire kellene koncentrálni, és megmutatni, milyen hatással van az állampolgárok mindennapi életére. Aztán folyik egy vita a rugalmasságról is, tehát hogyan tudnak a kihívásoknak megfelelni. Ez elsősorban a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódik, ugyanakkor van több opció arra, hogy megkönnyítsük mind a felhasználást és a programoknak a, fel, felülvizsgálatát a nemzeti és az EU tartalékoknak a felülvizsgálatát. Hallottuk, a kohéziós politika történetét, amely egy irányítási kihívást jelent, mivel annyira összetettek a szabályok, egymásra épülnek az, a szabályok, az olasz előadó egy hasonló diát mutatott be, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos tényező, amely a felhasználást befolyásolja. Van egy másik kihívás is az ellenőrzések területén, ez az ördögi köre az ellenőrzéseknek. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési hatóság hibáit kritizálják, és a számvevőszék új szabályozó követelményeket kíván, amely aztán bizonytalanságot eredményez, és új értelmezéseket a, a tagállamok részéről, új iránymutatást. Tehát, mint ahogy mondtam, ez egy ördögi kör, amelynek egyre több a kockázata. Mire van szükség? Leginkább az irányító hatóságok számára a szabályok egyszerűsítése. A bizottság már hangsúlyozta, hogy egységes szabályrendszerre van szükség és egyszerűsített költségopciókra. De a, a tagállamok számára, ahol kisebb, kicsik a kiosztások, azok radikálisabb megoldásokat akarnak, és ez tulajdonképpen a felhasználásnak a hatékonyságával kapcsolatos. Mert a közigazgatási teher a végrehajtási eh, programokkal összekötve nagyon magasnak tűnik a kisebb kiosztást kapó országok számára. Tehát a kisebb kockázatnak az elve a fontos, tehát hogy kevesebb EU szintű ellenőrzések legyenek, aztán hogy eredmény alapú szerződések a tagállamok és a bizottság között legyenek nemzeti végrehajtási szabályok és ellenőrzések. Nos, a differenciálás számára a lehetséges kritériumok a finanszírozást illetően a kiosztásnak a nagysága, a nemzeti kofinanszírozás, vagy a, a beruházásnak a százaléka, ez lehet a GDP része. Aztán Másik kritérium még lehet a végrehajtási rekord, tehát a felhasználás, a szabálytalanságok, az eredmény elérése. Aztán a következő lehet a közigazgatási kapacitás, és erre vannak mutatók, de azért vannak szélesebb körű felmérések is a kormányok számára. Ha összefoglalásként A területi dimenziónak a megerősítése nagyon fontosnak tűnik. Itt elsősorban az egyenlőtlenségekre kell koncentrálni. Szükség van a gazdaságirányításnak az erősebb összehangolására és a kohéziós politika összehangolására, amely kapcsolatban van, amely a koherenciával van kapcsolatban. Aztán e, a, az e, EOK-nak a e, megerősítése és adaptálása, hatékonyabb kommunikáció, amelyre megváltoztatott narratívára van szükség, és a kohéziós politikában rugalmasságra van szükség, és egyszerűsítésre. Köszönöm szépen. Ja, besten Dank. Nagyon szépen köszönöm bár azért jó sok kérdés felmerült, például a tehermentesítési eljárásra vonatkozóan, ami egy csalásügyel kapcsolatos, hát azt gondolom, hogy akkor a mi tehermentesítési eljárásainkat, jelentéseinket még eddig nem olvasta, mert hiszen ezek ben kiderül, hogy az ilyen esetek száma nem növekedett szignifikánsan, és épp ezért azt gondolom, hogy jóval differenciáltabb megközelítést szolgáltunk volna rá. Hadd kérdezem meg, hogy mit ért az alatt, hogy territoriális dimenzió. Amíg azt gondolom az emberek érzékelésében odakint a közvéleményben, amíg azt látják, hogy az EU pénzekkel ez vagy az történik, egészen addig, amíg ők nem azt mondják, hogy ez egy klassz dolog, addig nehéz ügy lesz a kommunikációval ezzel kapcsolatban, hiszen a strukturális alapokban 7 év alatt 400 millió euró, 400 milliárd eurót szórunk ki az a öntözőkanával, és ez természetesen nem azt akarom mondani, hogy ezzel nem érünk el eredményeket, mert természetesen mi foglalkozunk vele, hogy olyan tudjuk az eredményeket javítani, de azt gondolom, hogy ha vannak olyan országrészek, vagy, vagy európai részek, sajnos önre kell, hogy nézzek Európa, ö, Olaszország képviselőire, tehát vannak már ott régiók, akik már nagyon régóta ö, kaptak ö, pénzeket ezekből a forrásokból, hát ott az adófizető egy kicsit jobb teljes teljesítményre szolgált volna rá. Tehát, hogyha 36 rendkívüli jelentést olvasunk évente ezekről, hát akkor azért az ember szinte nem tud megmenekülni attól, hogy itt, most itt a regionális vezérigazgatóságra gondolok, hát itt valóban az ember kőkeményen konfrontálódik a valósággal. Ha ezeket elolvassa, ezeket a jelentéseket. Mi például most Lengyelországban voltunk, és döbbenetes volt, hogy mi mindent tudtak csinálni a lengyelek az európai struktúrás alapokból. Nagyszerű dolgokat. És a források felhasználásával kapcsolatban azonban az én kritikám az az, hogy ezek ugye mind európai adópénzekből kerültek finanszírozásra, anélkül, hogy a lengyel lakosság egyetlen zótival hozzájárult volna ezekhez a költségekhez. És, hogyha megnézem, ezeket a dolgokat, hadd mondjam ki azt, hogy az európai adófizetőknek nehezen lehet elmagyarázni azt, hogy ugyanezekért a szolgáltatásokért nekik fizetniük kell ott saját Németországukba vagy Dániájukba, és utána oda küldenek egy másik országba ugyanezt a szolgáltatást kifizetik ők, anélkül, hogy ott egyetlen fillért is ehhez hozzátennének. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben én sem nagyon támogatnék hasonló megoldásokat. Szeretnék feltenni néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi az ön tapasztalata az adminisztratív kapacitásokkal. Tehát ugye ezzel kapcsolatban vannak fő további pénzek, különböző intézkedések, amik erre nézve segítséget jelenthetnek, amik ezt javíthatják, de azt gondolom, hogy azért itt ez eléggé nehéz, hiszen ezeket a szakembereket kvalifikáljuk, és onnantól egyszer csak elmennek tanácsadónak, vagy, vagy tanácsadó cégekhez, könyvvizsgáló cégekhez, és utána abból élnek, hogy bizonyos szervezetek számára tanácsadást folytatnak, hogy hogyan tudnak EU pénzekhez jutni. Tehát nem olyan könnyű ez a dolog a kvalifikációval kapcsolatban sem a szakemberek részéről a hatóságoknál, és azt gondolom, hogy mi a bizottság bizottság részéről azt kell, hogy elérjük, hogy jobb eredményeket kéne elérnünk a tagállamok részéről, akkor érhetnénk el ezt, hogyha kezdettől fogva világos lenne, hogy egész egyszerűen jobb eredményeket akarunk elérni, hiszen vannak projektek, amiket engedélyeztünk, aztán később rájöttünk, hogy senki se tartotta őket egyébként jónak, és vannak nagyon jó projektek is, olyanok, amik ö, aztán később ilyen félsikerként értékelnek. Tehát azt gondolom, hogy azért ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk kell, és nem szabad csak úgy, úgy, úgy épp, hogy félig meddig ezzel foglalkozni. És ezért most a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy ő is hozzászóljon ezekhez a kérdésekhez. Tessék! I really don't. Nem. Nagyon akarok hosszan hozzászólni, hiszen nagyon széles körű prezentációt hallhattunk, és azt hiszem bemutatta, mennyire bonyolult ennek az egésznek az összefüggésrendszere, és milyen kihívásokkal néz szembe az Európai Unió ezen alapok felhasználása során. Ezek a kihívások sokkal nagyobbak és bonyolultabbak, mint korábban. Egy kérdésem van azonban az előadóhoz. Ugye mutatott egy ábrát egy, egy grafikont, ahol négy csoportra bontották a tagállamokat, különféle abszorpciós profilok alapján. A korai, a közép, késő és nagyon késő, nagyon késői abszorpciós ütemezés szerint. Első kérdésem az, hogy miképpen mérik, mérték az abszorpciós rátát. Mert a későieknél láttuk például Dániát, A Dán énetológussági úr pedig mondta, hogy ugyan kritizálták a késői abszorció miatt, bírálták a Dán irányítóhatóságot, de voltak éppen ő nem a, ő a kötelezettségvállalásokat vagy a szerződéseket számolják, ez nem mindegy. Aztán a tanulmány bemutatója említette, hogy a széttartás a számbevőszéki jelentés megállapítások között, miszerint nagyjából azonos volt a két elmúlt két időszakban az abszolút kapacitás azzal a megállapítással, hogy javult a későbbi időszakban a korábbihoz képest ez, ezek mondani látszanak. Tehát az abszorpciós eredmények megfelelő értelmezése van, lenne szükség egységes értelmezésre. Aztán van egy alkérdése. Említette azt a kontinúmot, amely a compliance, az abszorpció és a végeredmények hármasa között fennálló folyamatos kontinúm. Milyen korreláció ragadható meg három aspektus között, azok érvényesülések között, és miképpen lehetne harmonizálni őket, ahelyett, hogy egymással szemben menő módon értelmezzük őket. A kollégin Ayala Zendopit. Ayala kolléganőnek adom meg a szót, tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. És ugyanezeket a kérdéseket tettem föl magamnak, mint Kerinszki kolléga is tette. mert hogy ugyanezeket a kérdést, vagy kérdéseket szerettem volna feltenni, hiszen az előadást követően fura volt számomra, hogy így mondjam, hogy Spanyolország a középső gyorsasággal végzett abszorciós országok köré volt sorolva, pedig a kép az változik, és azt gondolom, hogy ez mindig attól függ, hogy hogyan mérjük az eredményeket, tehát hogy több éves ház, költségvetésben mérjük. Ugye tudjuk, hogy ez 7 évről szólunk, és ugye akkor egyes két éves, három éves viszonylatban, és ott változik a kép. Tehát tudjuk, hogy a számvevőszék évente vé, szám, veszi számbe ezeket a dolgokat, mert hogyha itt éves szinten nézzük volna az abszorciót, akkor azt láttuk volna, 48,5% Dániában, 2000 2015-ben pedig már 100%-nál vagyunk. Tehát sajnos nekem is azonnal el kell mennem, és ezért el kell, hogy búcsúzzak, de a kolléga szerintem egyetért azzal, amit mondok, hogy ez az egész ügy nagyon összetett, hiszen mi éves költségvetéseket mérünk össze, mintha nemzeti kormányokban ülnénk, és őket mérnénk, holott Európa több éves háztartásokkal dolgozik, minden egyes kultúrlagos nehézségre együtt, ami ezzel kapcsolatban ránk hárul, és ezek a pillanatfelvételek pedig valószínűleg nem a lehető legjobb eszközök arra, hogy mérjük tehát ezeket a teljesítményeket. Nagyon sajnálom, hogy el kell most rögtön indulnom, de Perinszki kolléga, biztos vagyok benne, hogy később még a titkokat, amiket megtudtunk öntől, még majd elárulja nekem. Igen, parancsoljon akkor, az előadónak adom meg a szót. Thank you. Um, Köszönöm az első gondolat a mentesítés tárgyában. Itt azt, azról beszéltem, hogy ki hogy látja ezt. Ugye mentesítésre szükség van, ha hibákat találnak, azokat le kell jelenteni. De inkább arról van itt szó, hogy a, a médiumok hogyan közlik ezeket, és akkor ugye a, a sajtóban egy negatív hangütésben jelennek ezek meg. A másik a területi elv. Én egy, egy kohéziós, politi, kohéziós politika 4.0 című eh, tanulmányból idéztem, amit a kohéziós fórumon ismertettek. És itt az volt az érv, hogy a területi megközelítés kéne érvényesüljön a kohéziós politikában, és hogy idővel tudnélik inkább ágazati vagy tematikus logika szerint szer épült fel a kohéziós politika, olyan tematikus célok mentén, amelyek sokszor oda vezettek, hogy kevésbé gondolkoztak a programkészítők a régió alatti területekre a programok tervezésekor. Sokszor azt láttuk tehát, hogy a program módszertanában, készítésmódszertanában nem a területi igényekre reagáltak hanem a bizottság tematikus céljaihoz igazodva tervezték a programfinanszírozást az EU tematikus és ágazati céljai mentén, semmint hogy figyelembe vették volna a differenciált program készítési módszertant. Ez pedig azt a logikát is felveti, amelyről beszéltem az európai szemeszter kapcsán, amely szintén ágazati módszertanban működik tagállami szerkezetben, és nem veszi figyelembe a régiók közötti különbségeket, meg a régiókon belülieket sem. Ez tehát a területi elvhez való mondandó. Az eredmény orientált orientáció egy nagy változás a most időszakban. Az intervenciós logika sokkal világosabb most, mint korábban volt a programokban. Greg, Gregenson adott egy példát erre projekt szinten, meg program szinten is lehet érzékelni az indikátorok tervezése, meg a, a, a közbeavatkozások, közbeavatkozások indoklása, és a többi indikátor jelentősen javult ebben az időszakban. Papinz úr is említette ezt. meglátjuk majd, milyen kihatásai lesznek mindennek az eredmények elérésére. Hisz a teljesítményi keret létrehozása most folyik, és meglátjuk majd az output célok tekintetében miképpen valósul, mert nem is szóval az eredményekről. Ez, ez olyan dolog, amelyre figyelemmel kell lennünk ebben az évben. Végül pedig az időütemezésbeli variációk. Nos, a záró, zárás jelentésben, amelyek, amelyek kiosztásra kerültek, az abszolúciós rátákkal kapcsolatos grafikonokat nem én készítettem, ám a Európai Bizottság adott platformján található adatokból dolgozott, két időpontot hasonlított össze, 2013-at és 2016-ot vetette össze. Azt én nem tudom, hogy vajon és egyáltalán különböznek -e ezek az adatok más forrásoktól? Lehet, hogy nem világos az sem, hogy az előlegek benne vannak-e ezekben. Maximálisan 95%-os szint ez, de hát ezt meg kell majd vizsgálni még. Dánia teljesítmény a konkrétan, ami, elhangzott, ami felmerült, ahogy én látom, most ennek az egésznek a, a, a a szerkezet szervezése a 2013-as abszorpciós rátára alapul. Ezt késői abszorpciónak osztályozza a tanulmány, ez nem feltétlenül negatívumot jelent. Pusztán lehet, hogy Dánia ilyen így tervezett eleve. Ez nem magában nem baj, vagy nem negatívum ami aggasztóbb az, hogyha egy tagállam nagyon késői csoportba esik, mert akkor a, ennek már kihatásai lehetnek a finanszírozási korrekciókhoz vezethet, és akár pénzek elvesztéséhez. Igen, ebben csak egyet tudok érteni. Önnel szeretne erre reagálni esetleg? if you wanted to. Hogyha akarják, akkor megoszthatom önökkel néhány gondolatomat. Igaz, hogy az eredeti megjegyzésem az volt, hogy amikor a felhasználási arányt megvizsgáljuk, akkor figyelembe kell venni, hogy nagyon nagy különbségek vannak az elkülönítések eh, amely eh, egy eh, kötelezettségvállalás mm, formájában történik. Nem tudom persze, hogy ez így van-e vagy nem, ahogy mondta a, a kolléga. Na minden esetre a Dán esetekből tudom, hogy amikor elkezdtük a 2013-as idő szakot, akkor két, elkezdtünk egy regionális administratív politika reformot. És, és a, a kormányhivatalok a, meg kellett, hogy birkozzanak azzal a problémával, hogy ahelyett, hogy 14 régió és jóval kevesebbre, és a városi önkormányzatok is jóval, tehát száma is jóval kevesebbre csökkent le. Ugyanakkor, amikor elkezdi az ember egy új programozási időszakot, akkor olyan tehát egy új program az egy olyan, mint egy új e, kesztyű, először szűknek, tehát szűkebbnek tűnik, mint a korábbi, hiszen a e, korábbit már kitágították. És ez valószínűleg e, ugyanezt történik, az N, amikor az N plusz 2-ről az N plusz 3 programokra tértünk át, és, és nemzeti új programokra. E, és az ez alatt az időszak alatt ezt állandóan e, szoros figyelemmel e, követték a mindenütt, tehát a bizottságnál is, tehát nem éreztem úgy, hogy, hogy bármikor is kockázat állt volna fenn. Az M plusz 2 bevezetésénél fél éves jelentéstétel volt, és ezt a fajta párbeszédet továbbra is folytatni kezd. Köszönjük szépen, Agra asszony. Igen, akkor egészen rövid leszek, még egy kommentárt hadd tegyek. Ez a véleménycserre nagyon érdekes, és csak a témánál maradjak. A közösségi háztartás és a kohéziós háztartás egyenlő arányban osztják el az alapokban szereplő összegeket, tehát a, a 7 évre amelyek ebben szerepelnek, és a tapasztalataink azt mutatják, hogy kezdetben nem lehetséges ez ugyanúgy, tehát nagyon kell figyelnünk kezdetben az abszorpciós képességünkre, hiszen el tekintve a görbe irányától, fejlődés irányától, nagyon fontos vigyázni, hogy az erőforrások ne vesszenek el, amelyeket a bizottság és a tagállam is bizonyos befektetésekre, beruházásokra rendelkezésre bocsátott. Tehát az atlóciról nagyon ügyelni kell ezekben az időszakokban, és természetesen mindezt egy rendszeres cash flow fenntartása meg kell tennünk, de nagyon fontos, hogy koncentráljunk arra, hogy a tapasztalatok is mutatják, hogy a középső időszak az lesz az, amelyikben ténylegesen a kifizetések megjelennek a helyszínen, tehát akkor abszorbálódnak ezek a források. Köszönöm szépen, minnyájuknak szívből köszönöm a részvételt, és akkor most még a zárószóhoz megadom a szót a jelentéstevőnek. Thank you, Madam Chair, and, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az érzésem, hogy az összefoglaló megjegyzéseimben e, egy olyan vita után, amelyet lehetne akármeddig folytatni. De nem akarok kimerítő lenni, hogy mindegyik megjegyzésre kom, kommentát fűzzek. Mindez, minden esetre szerintem vannak fő pontok, amelyeket el kellene vinnünk magunkkal erről a vitáról. Az első a kohéziós politika logikájával kapcsolatos. Ne felejtsük el, hogy a kohézió azt jelenti, hogy gazdasági, társadalmi és területi kohézió. Ezt azért mondom, mert a kohéziának az egységes piac, megfelelően működő egységes piacsal és unióval van kapcsolata. Meg kellene próbálnunk a kohéziós politika megértését úgy elhelyezni, hogy logikusan következzen az előzőekből, és a megtervezett lépesekhez is alakuljon. A kohézió az tulajdonképpen az abszorpció fogalmával is kapcsolatos. Hogyan is tudnánk elérni ezt a mutatót, amelyet az elköltött összegekkel lehetne érni. Nyilvánvalóan az abszorcióban tükröződik tükröződik egy csomó különböző tényező, amelyek a, a, a szabályokból és mind költségvetési, mind normatív keretekből következnek, attól az időtől, amikor bevezetik őket, és az a különböző tagállamoknak az adminisztratív kapacitásától és a regionális adminisztrációtól. Tehát az abszorpció az egy tulajdonképpen egy jelzőfény kellene legyen többé-kevésbé. Tehát, hogyha kéz, késlekedik a felhasználás, az abszorpció, akkor azt már korán azonosítani kellene, és megtenni a megfelelő intézkedéseket. Ezt hallottuk a számvevőszéktől is. Tehát, hogy kell az intenzív jelenlegi jelentés aztán, hogyha megnézzük a keretet, tehát a szabályokat és a költségvetéseket, akkor ebbe kell elhelyezni a programozást. Nyilvánvalóan lesz egy utolsó pillanatban történt rohanás, mert nem tudjuk, hogy a, az omnibus szabályzat, tehát a gyűjtő törvények mikor jönnek, tehát nyilvánvalóan egyfajta álláspontot kellene kiállítani, amely egy válság időszakban tudatosság kell, hogy tegyen bennünket arra, hogy intenzíven kell felhasználni ezt, hogy ezzel szembenézzünk tehát az, az időszak előtt is két évvel már erre kell készülni, és aztán az utána következő időszakra is előre kell készülni. Aztán következik a tárgyalás és a programok jóváhagyása, és és megint csak azt kell tekintenünk, hogy mit akarunk elérni. Tehát ez egy átfogó kohéziót jelent. Nyilvánvalóan, elnök asszony, itt egy egyensúlyt kell elérni, a között, hogy mindegyik operatív programnak egyenlőnek kell lenni, a mindegyik irányító hatóságnak a funkcionalitásának is hatékonynak kell és megfelelően dinamokos előrelépésre van szükség. Én magam nem említettem a, meg, a kijelöléseket, amelyről az előző jelentésben szó volt, de mint hallottuk, 16,8%-a az irányító hatóságnak még mindig nincsen kijelölve. Tehát akkor fennáll a, a veszélye annak, hogy 95%-a a programoknak automatikus kötelezettségvállalás visszavonással kell, hogy nézzen. Tehát nem elegendő csak regisztrálni. Aztán van egy új háttér, környezet, a strukturális beruházási és a kohéziós alapoknak a, az európai szemeszterrel való összekapcsolása tehát egy újabb kombinációja a kohéziós alapoknak, a pénzügyi eszközöknek. Ezek mind nagy kihívások, amelyekre szükség van, amelyekhez szükség van megfelelő felkészülésre. Méghozzá nagyon gyakorlati felkészülésre. Végezetül azt szeretném mondani, hogy hogy tulajdonképpen az elejétől fogva arra szerettem volna rámutatni, hogy szükséges, hogy a bizottság erős lendületet adjon, eh, vagy hangsúlyt fektessen a, a kohéziós politika előtt álló komoly eh, kihívásokra. És, eh, és az 58-as cikkre kell emlékeztetni magát, ahol által elég vannak technikai intézkedések. Például segítség a projekt előkészítésben, a projektkiértékelésig az európai beruházási alak, alapokkal, és végül a kohéziós jelentés. Tehát nem akarok több időt felhasználni, szeretnék utalni a második vagy harmadik hozzászólásra, amely számomra azt jelenti, hogy jobban kellene figyelni arra, hogy mit hangoztatunk a bizottságnak, és komolyan kell a tényeket eh, feltárni, és az igazi kihívásokat. Szerintem ez a fajta cselekvés nagyon hasznos lehet, hogyha eh, most erről a találkozóról eh, elvisszük magunkkal, amit itt hallottunk. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Valóban osztom ezt a meglátást. Utalnék arra, hogy a holnapi, holnap reggeli ülésünkön Görögországgal fogunk foglalkozni, Le Metro főigazgató jelenlétében. Görögországban arról a kérdésről van szó, hogy a 2007-13-ig terjedő programok lezárásával hogy állnak a munkák, és a strukturális alapokkal kapcsolatos projektek, ugye hét prioritást élvező projektet vizsgálunk meg közelebbről, és holnap az administratív kapacitások ügyét is vizsgáljuk Görögországban. Ezért remélem, hogy ezek a viták majd tovább folytatódnak, már holnap is egyébként, egy másik körben, és más irányban persze. Ám Krecu asszonynal is tovább folytatjuk a megbeszélést a mentesítés témában megszervezett meghallgatáson is, és a számbevőzék külön jelentését is várjuk februárban, 2010 februárjában. Ott is tovább folyik. Ezt köszönöm még egyszer a részvételüket mindannyiuktól, és amit elmondtak, fontos, hogy mielőbb rendezzük észszerűen és mielőbb ezeket a kérdéseket, hogy a munkánk hasznosságát bizonyítani tudjuk. Köszönöm, hogy eljöttek, holnap reggel 9 folytatjuk. Kellemes estét!